Buenos días. Good morning, sirs. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Renaudamos, renaudamos la sesión de ayer con los puntos 9. Folytatjuk akkor a tegnap megkezdett ülésünket a 9-es, 10-es napi rendi ponttal, amelyeket egyben tárgyalunk. A 9-es a hitelminősítő intézetekről szóló 1060 per 2009-es rendelet módosítása, a 10-es az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó törvényi rendelet és közigazgatási rendelkezések összehangolása, és az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló 2011 per 61-es irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétel tekintetében történő módosítása. Minden további nélkül a jelentéstevőnek, az előadónak adom át a szót. Domenici úr következik. Grazie, Presidente. Eh, le chiedo. Köszönöm szépen, elnök úr. a munkánk szervezése szempontjából szeretnék rákérdezni, hogy mennyi hozzászólási időt kapok. Szeretném röviden megfogalmazni a gondolataimat, hogy a kollégák is kapjanak esélyt az észrevételek, vélemények kifejtésére. És azután visszavenném a zárszó erejéig a szót, tehát egy kis iránymutatást szeretnék az időkeretről kapni. 10.30-ig van időnk a két téma megvitatására, de nagyon pontosan kell, hogy befejezzük a vitát 10.30-ra, mert a magyar miniszter érkezik hozzánk. Tehát 10.30-ig van időnk. És a záró észrevételekre mennyit kér? 5 percet, 10 percet? Mint egy 5 percet szeretnék. 5-7 percet mondjuk. azt hallom, hogy éppen nem működik a tolmácsolás. Nem tudom, hogy ki adta ezt a jelzést. Mikrofont kérünk. Jelzem, hogy két témánk van. Ezekkel együtt foglalkozunk, ugye? Tehát ahogy mondtam, együtt fogjuk megvitatni őket, mondja az elnök ebben az esetben. Szeretném az előadó úrnak átadni a szót, és ugyanakkor garantálni szeretném azt is, hogy 10-20-kor visszakapja majd a szót. Ahogyan említettem, nagyon röviden szeretném megfogalmazni a mondandómat, mert érdekel a kollégák véleménye az előterjesztett módosító indítványokkal kapcsolatban, és az indokolásban foglalkozik a szöveg ezekkel a kérdésekkel, illetve a lényegi döntés arról szól, hogy a parlament kizárólagosan támogató szerepet kéne -e, hogy vigyen, vagy pedig erősíteni kellene esetleg az Európai Bizottság javaslatában már szereplő vonatkozásokat. Avagy a parlament maga szeretne előterjeszteni új javaslatokat, megoldásokat. Személy szerint én úgy gondolom, hogy a második utat kéne járnunk, vagyis igyekezzünk kiegészíteni az Európai Bizottság javaslatát. Tehát az esetleges vitánk emiatt fontos lesz. Eszmecserét már tartottunk itt a szakbizottságban, az árnyék előadók részvételével, amelyre Strasbourgban került sor. És az általam jelentéstevőként előterjesztett javaslatok már ismertek, röviden összefoglalom őket, először is újra meg kellene határozni a hitelminősítő tevékenységet. Tehát ezt már nem véleményként, hanem adatközlésként, szolgáltatásként kellene tekinteni az államadóság besorolást is ideértve. És a bizottsági javaslatokban már szereplő elvet kellene megerősítenünk. Tehát csökkenteni kell a túlzott figyelembevételét a külső hitelminősítők által adott besorolásoknak. Teljes függetlenségre lenne szükség az összeférhetetlenségek tekintetében a hitelminősítőknél. Arra gondolok, hogy a hitelminősítők, illetve a minősítettek közötti összefonódásokat el kell kerülni. És színvonalasabb versenyt kell biztosítani. Az Európai Bizottság javaslatában az alapkoncepció mindenek előtt a rotáció elvének a lefektetése, amelynek a végrehajtása kívánatos lenne, és ezt csak támogatni tudjuk. Valamint meg kellene nyitni a minősítések piacát, és új hitelminősítőket is be kellene engedni erre a piacra. Itt mindenek előtt kisebb minősítőkre gondolok, és a minősítéseknek a színvonalát is emelni kellene. Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy az államadósággal kapcsolatos eh, pontban szerepel az, hogy a kéretlen minősítéseket adott esetben eh, figyelmen kívül lehessen hagyni. és ugyanakkor az Európai Bizottságnak egy független testületet kellene kijelölnie, amely esetlegesen a minősítést elvégezhetné az Európai Unió tagállamai tekintetében. Természetesen néhány javaslat más vonatkozásokat tekintve, például a piacnyitás pontja, vagy az a lehetőség, hogy fokozzuk a versenyt. És az a célkitűzés, hogy megtörjük az oligopol helyzetet. Itt mennyiségi mutatók is megfogalmazódnak, például a piaci részesedés, vagy a kereszt tulajdonlás tilalma. Ezek mind jelzésértékű javaslatok, ugyanakkor vitaindító céllal fogalmazottak meg és hogy az Európai Bizottság által már megfogalmazott irányba induljunk el, és új javaslatokkal kellene, hogy kiegészüljenek, ahogy az elején jeleztem az Európai Parlament részéről. És én fontosnak tartom, hogy itt a szakbizottságban ütköztessük a nézőpontokat, a véleményeket. Köszönöm a kollégáknak az eddigi részvételt, és az árnyék előadóknak szintén a jelentős konstruktív munkát, együttműködést. Ez remélem így is folytatódik majd, és a rövid bevezető után átadom a kollégáknak a szót. Elnök, köszönöm Domenics úr, most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót. Gozesz úrral kezdve a néppárt részt. Köszönöm szépen. Én szeretném, hogyha beindítaná a stoppert is. Én azok a táborába tartozom, akik szeretik, hogyha a vitákat korlátok között tartjuk, tartják, és az árnyék jelentéstevőknek első körben korlátlan idejük van, és utána majd mondjuk 5 perc, jó? Gozesz úr, körülbelül 5 perc az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm szépen. Elég lesz ez? Én két perccel is működőképes vagyok, ha akarja. Tudja, hogy jelentéstevője voltam a két első szövegnek, a minősítő ügynökségek tekintetében, és egy szabályozásról lenne szó ugye ezen szervezetekre, egy ellenőrzés és egy engedélyezési rendszerrel, és az, e, az ellenőrzés európai lenne én szerettem volna az értékesítés utáni szolgálatot úgymond ellátni, és nagyon nagy szomorúan láttam, hogy rengeteg a, az inercia a megvalósítás területén, és a három fő minősítő intézet ne, csak 2011. október 30-ában kapták meg a jóváhagyást, miközben 2010. szeptemberében nyújtották be a kérelmüket. Emellett azok a jogszövegek, amelyek hatályban vannak jelenleg, nem kerültek igazán alkalmazásra, és az előirányzott ellenőrzésre pedig nem került sor, mert tekintettel arra, hogy csak novemberben ö, kapták meg az engedélyt, utána még idő kellett ahhoz is, hogy ellenőrizhető legyen, hogy a feladatokat úgy teljesítik-e, ahogy ezt a beadott kérelmükben előterjesztették. Tehát azt hiszem, hogy itt reálisnak kell lenni. Nem szabad egy olyan rendkívül részletekbe menő szabályozást létrehozni, amit aztán soha senki nem fog alkalmazni. Reng, nagyon nagy a tehetetlenség ezen a területen, egyrészt az intézetek, a minősítők részéről, azok részéről, akik a befektetéseket végzik, akik ezeket az adatokat felhasználják, és valójában abban van konszenzus, hogy a dolgok ne változzanak. Szerintem az egyetlen igazi kérdés a minősítőkkel, hogy milyen mértékben függenek ezek a bankminősítő és a biztostó társaság minőstésektől és hogyha nem eh, teszünk hozzá további részleteket, mert a paradox az az, hogy azt mondjuk, hogy meg kell szabadulni ezektől az intézetektől, a, a rossz, a mérgező tevékenységüket meg kell szüntetni, de ugyanakkor mégis mindenki hivatkozik rájuk. Tehát ez a skizofréniát valahogy meg kellene szüntetni. Tehát jó lenne a túlzott függőséget megszüntetni, és ezzel meg is oldódna a probléma lényege. A másik, ugye hallottam azt is, hogy a nem kérelmezett minősítések tilosak legyenek. Szerintem ez nem reális, mert értékelés mindig mindenütt van. Amikor e- én itten beszélek, akkor is értékelnek engem. Bármit tesz az ember, értékelés van. Ha nem hivatalos vagy nyilvános az értékelés, akkor pedig lesznek majd egyéb titkos értékelések, amik aztán majd úgy terjednek ellenőrizetlen módon. Hogyha ezt a feldőcsíjítését megszüntetjük ezeknek az intézeteknek, ami nagyon rossz, akkor ezt kellene keretek közé fogni. Hogyha az eszmát nézzük, akkor egy nagy, két nagy veszély van. E, egyrészt, hogy meggyengítjük, amennyiben nem érték, ezt nem becsülték nagyra sem a tagállamok, sem azok, akik ezt használják. Tehát el kell kerülni azt, hogy a különböző ágazati szövegekkel csökkentsük a jogkörét az eszmának, és egy olyan ügynökség legyen, amelyiknek tulajdonképpen semmiféle hatásköre nincs valójában. Ennyit mondanék a koncentrációról, a piaci részesedésekről, egyebeknél meg lehet találni a megfelelő megoldásokat. Ami a lényeg, hogy azt érjük el, hogy az értékelés egy információs elem legyen, és ne több. Ezt használhassák a befektetők és mindazok, akik a pénzügyi élet területén érdekeltek. A, az államértékelésre azt is mondhatnánk, hogy a az államoknak a minősítésének X időpontban bizonyos rendszerességgel kell megtörténnie, és ezeken kívül pedig nem lehet módosítani az államoknak az értékelését. Erre persze azzal jönnek, hogy és ha valami történik, igen, akkor az esetleg, hogyha valami rendkívüli esemény, nagyon komoly rendkívüli történik akkor, de azt nem lehessen, hogy a minősítők kinyükre, kedvükre módosítják az országoknak a minősítését. A piacok ezt mutatták, amikor Franciaország országot lepontozták, Érdekes módon Franciaország sokkal kedvezőbb körülmények között kapott hitelt, mint e, e, korábban. Tehát ez még jó is lenne, hogyha megint leminősítenének, már nem is kellene egyáltalán kamatot fizetnünk. Elnök, köszönöm szépen, Gozesz úr. És akkor most megadom a szót az árnyék jelentés Alde úr nincs itt, Oli Smith úr fog hozzászólni, öt perce van. Köszönöm, elnök úr, minden tőlem telhetőt el fogok követni, de én Klinz urat helyettesítem, ezért egy kicsit lassabb leszek. Ő Ázsiában van Köszönjük Dominici úrnak a jelentést és az elmondottakat, és azt a vitát, ami már lefolyt ebben az ügyben. De Klinz úr is szeretné a gyenge pontjait összefogni a hitelminősítő iparágnak valamennyien emlékezünk, az egyik probléma az az, hogy a piaci résztvevők végeznek különböző minősítéseket, aztán az oligopolikus struktúra, a nem átláthatóság, a tulajdonképpen a polgári felelősség hiánya is probléma. Ez képezte az alapját annak a szabályozásnak, amit a bizottság készített. Viszont ugyanakkor vannak pozitív elemek is, ezt el kell ismerni. A jelentéstevő azt javasolja, hogy a piaci hitelminősítőkre való túlzott támaszkodást kellene kiküszöbölni. Vannak itt részletek, amiket nagyon meg kell fontolni az arányosság elvének a bevezetése a kisebb minősítő intézeteknél, az újrabevezetése a tiltásoknak, a különböző szabályoknak, hogy a nagy tíz éves időszakra történő minősítések legyenek. Most az a kérdés persze, hogy ezt megfelelően itt kell -e kezelni, és hogy az időhorizontot nem kellene korlátlanra tenni. Másik javaslat, hogy a következő területeken legyenek változtatások, de Klinz úr vetette fel ezeket a kérdéseket. A növekvő verseny tekintetében Klinz úr ezt támogatni tudja, de nem a piaci részesedéség korlátozását, hanem azt, hogy lehessen a nem kért államadóság minősítéseket megtiltani, ez valószínűleg kontraproduktív lenne. és azt is szeretné, hogyha foglalkoznánk hogyha kihagynánk a rotációs követelményt, amire javaslat született. Szeretné, hogyha a megfogalmazás egyértelműbb lenne az ESMA metódusával is. A jelentéslevő nem foglalkozott az egyszerűsítéssel, illetve az ekivalencia kérdésekkel és végezetül Klinz úr küldi üdvözletét Ázsiából Dominici úrnak, és reméli, hogy konstruktív párbeszédet fogunk folytatni az elkövetkezendő hetekben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, hogy egy kis időt is nyertünk. Nagyon rövidek voltak. Most pedig megadom a szót Fox úrnak. Portász úr, ön majd később fog szót kapni a zöldek után. Fox úr, öt perce van. Thank Mr. Dominic. Köszönöm szépen, elnök úr. Domenici úrnak köszönöm szépen az elvégzett munkát a jelentéssel kapcsolatban. Frakcióm támogatja az erőfeszítését a piac átláthatóvá tétele érdekében, és támogatjuk a javaslatot a piaci minősítésekre való túlzott ráhagyatkozás ellenében. Ugyanakkor, ahogy Gozes úr a paradoxont elemezte, azzal is egyet tudok érteni, amennyiben a túlzott függőséget csökkentjük, miért hozunk mindenféle intézkedéseket, amelyek valójában növelik a ráhagyatkozásunkat a minősítésekre. Úgy kellene kezelnünk a hitelminősítők minősítéseit, mint egyfajta információforrást, és ennél nem nagyobb jelentőséget tulajdonítani neki. Itt viszont, mintha nagyobb jelentőséget kapnának. Gozesz és Schmidt úrhoz hasonlóan nem értek egyet azzal, hogy be kéne tiltani az államadóság kéretlen minősítését. Ez tipikus bizottsági javaslat. Nem szeretik, nem tetszik nekik a minősítők véleménye egyes EU tagállamok vonatkozásában, ezért be akarják tiltani magát a minősítést, ez teljes nonsens, értelmetlenség egy ilyen tilalom inkább destabilizálna, mint segíteni a, a piacot. Hallották már az aggájaimat. Egy új európai hitelminősítő intézet vagy alapítvány létrehozása kapcsán. Én nem látom ennek semmiféle előnyét. Különösen nem, hogyha, kéz, hogyha közpénzből hozzuk ezt létre. Sőt, egy ilyen minősítő ügynökség nagy valószínűséggel azért váltana ki ráhagyatkozást, mert hogy közpénzből finanszírozzák. Tehát el kell dönteni, elnök úr, hogy csökkenteni akarják a túlzott ráhagyatkozást, avagy sem. Azt mondja a bizottság, hogy növelni akarja a versenyt, és új piaci belépőket szeretne behozni a piacra. Hogy egyeztetik össze ezt az egyébként helyes célt azzal, hogy egy közszervezet jönne létre, amely versengene velük. Tehát Emiatt a polgári felelősségi javaslatot sem támogatom az Európai Bizottság részéről. Ha ezt bevezetjük, megnő a valószínűsége annak, hogy a befektetők ténylegesen ráhagyatkoznak a hitelminősítők véleményére. Sőt, megnöveljük a piaci belépés anyagi feltételeit. A Standard Poor's, a Moody's és a eh, Fitch biztos, hogy sokkal könnyebben ki tudják fizetni az ehhez a felelősséghez szükséges biztosítási fedezetet, mint egy újonnan belépő minősítő. Ami a kötelező rotációt illeti, ezzel kapcsolatban is aggodalmaim vannak az Európai Bizottságtól. Azt kérdezem, kérdeztem, hogy a kis rétegpiacokon dolgozó hitelminősítők rotációját hogyan oldanák meg. Tudom, hogy a nagy szereplőkre irányul ez a javaslat, de attól tartok, hogy ennek az eredménye az lenne, hogy a nagyok rotálják majd egymást, váltják egymást majd. A verseny fokozása. Úgy gondolom, hogy egy jó, támogatandó cél itt a javaslatban, tehát körültekintően meg kéne fontolnunk, hogy hogyan érjük el. Meg kell mondanom, hogy a rotáció nekem nem tetszik. Már csak azért sem, mert a szerződési szabadságot csorbítja. Ugyanakkor valamit mégiscsak tenni kell Domenici úr, hogyha esetleg megfontolná a versenyfokozásának egy másik formáját, az talán hasznos lenne. Például, ahol a bank, vagy mondjuk egy kötvény kibocsátója, vagy egy pénzügyi eszköz kibocsátója esetleg több mint egy minősítésre kéne, hogy alapozza a döntéseit. Előírhatnánk, hogy egy kis ügynökség is minősítsen, ami úgy határozható meg, mint hogy mondjuk 15% alatti. Tehát nem Standard Poor's, Moody, illetve Fitch valamelyike. Tehát egy másik szolgáltatótól is be kéne szerezni információt. Egy ilyen rendelkezést alaposan végig kéne gondolni. Nekem jobbnak tűnik, hogyha bevonnánk a nagy hitelminősítőket, és őket is megkérdeznénk, hogy hogyan tudnánk optimálisan növelni a versenyt. Valószínű, hogy ők egyáltalán nem akarnak fokozott versenyt, de ha nem tesznek pozitív javaslatot, akkor szembe kell nézniük azzal a veszéllyel, hogy a bizottsági rotációs javaslat lép érvénybe. Tehát keresük meg őket, kérdezzünk rá, hogy hogy alakíthatnánk át úgy a rendszert, hogy valóban fokozzuk a versenyt fogy az időm, tehát a harmadik országok minősítésére szeretnék rátérni. Számos harmadik országban jogszabályi módosításokat hajtanak végre a CRA 1-es követelményei miatt, és a CRA 3 a kötelező rotációról, illetve a polgári felelősségről szóló rendelkezésekkel csak tovább késleltetné ezt a folyamatot. Úgy gondolom, hogy nekünk itt a parlamentben le kellene állítanunk a túlszabályozást, mert amikor érvénybe lép egy jogszabálycsoport, akkor az Európai Bizottság már is egy újabban kezd gondolkodni. És itt a harmadik országok pontról eh, kifejtve véleményemet fejezem be. Köszönöm. De más. Eh, tiene la palabra en, eh, Köszönöm szépen. Nagyon helyes, hogy Schmidt úr feladta az idejének egy részét, lemondott róla, most pedig Kafár úr következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen, szerettem volna visszatérni arra, amit Jean-Paul Gossesz mondott az elején, nevezetesen, hogy nem szabad, hogy nagyon részletekben menő legyen a szabályozás, és egy megállapodás kell. Nem túl részben menő, részletekbe szőrszál hasogató, hogyha az államokra, strukturális deficitekre, államadóságra vonatkozó vonatkozóan hozunk szabályozást, szerintem lehet kompromisszumot találni. Nincsen ok, amiért egy nagyon szőrszálhasogató szabályozásba szorítanánk az államokat, és utána a minősítők sosem alkalmazzák, hogyha túl részletes ez, és túl korlátozó. A minősítőkkel kapcsolatban Szerintem valamennyien egyetértünk abban, hogy az elsődleges feladat, hogy a piac függőségét csökkentsük és ellentétben Gossesz úr hozzászólásával, bár nagy részével egyetértek, ez lenne az elsődleges prioritás. Tehát ilyen irányú módosítókat fogunk benyújtani, hogy szüntessük meg, illetve vigyünk be olyan elemeket, hogy azok az alapok, amelyek betartják a UCIT az IMF előírásokat, azoknakra ne vonatkozzon egy olyan záradék, ami egy automatikus függőséget teremt az ügynökségi minősítéstől, és mondjuk, hogyha a, romlik az értékelés, akkor kötelesek legyenek mondjuk eladni. A, én nem vagyok tárgyaló a CRT-ben, de az is fontos lenne, hogy ezt lefolytassuk, ezt a megvit, ezt ezt a vitát, mert növekedni fognak a függőségi helyzetek az ügynökségek viszonylatában. Ez nagyon fontos azokkal, hogy akik ezt tárgyalják, azokkal összhangban legyünk. A minél kisebb függőség kérdésében pedig korlátoz, meg kellene próbálni korlátozni azt, hogy milyen esetekben minősíthetnek le ügynökségek egy-egy államot és itten én amellett van lennék, amit Jean-Paul Gossesz mondott, hogy esetleg megfelelő időpontokat megnevezni, amikor új minősítést lehet kiadni e az államokra vonatkozóan, kivéve természetesen a rendkívüli eseményeket. Na most ezzel, hogyha az értékelés fontosságát csökkentjük, akkor szimbolikusan a szavaknak is kellene, a, ugye azt mondják, hogy leminősítik az államot. Hogyha valaki egy értékelésnél egy gyengébbet kap, akkor mit néznek a befektetők? A hasznos az az, az az információ, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy egy vállalat vagy egy állam fizetés képtelenné válik. Hogyha a fizetésképtelenség valószínűsítését minősítik, vagy számozzuk, akkor már nem egy szimbolikus logikát követnénk, ami egy értékítélet egy, egy ügynökség részéről, mondjuk egy államra vonatkozóan, hanem egy relatíve objektív értékeslés lenne, hogy mennyire valószínű, és ez az információ kerülne átadásra a befektetőknek. Ez szerintem lehetővé tenni, hogy egy kicsit depolitizáljuk az ügynökségeknek a munkáját, a minősítő ügynökségek munkáját, és ugyanakkor meglennének azok az információk, amik a befektetőknek szükségesek. A másik, hogy a minősítők súlya csökkenjen, és tehát az ügynök, a minősítők mutatószámokat alkalmaznak, és ők diagnosztikákat végeznek, de becsléseket is végeznek. Például amikor az Európai Központi Bankkal beszélnek, és azt mondják, hogy a nadrágszi politikát kritizálják, azt kell, hogy mondjam, hogy igazuk van. Amikor nagyobb rugalmasságot akarnak a munkaerőpiacon, nem vagyok, nem tudok velük egyetérteni, de ez egy külön kérdés. Nem hinném, hogy ezeknek az ügy, a minősítőknek lenne a feladatuk, hogy véleményt mondjanak, a politikai véleményt mondjanak a piacokról, vagy a különböző helyzetekről. Tehát végezzék el korrekt módon a saját munkájukat, de csak a saját területükön végezzék ezt a munkát. Még egy dolog, néhány módosítókat fogunk benyújtani annak érdekében, hogy a környezetvédelmi elemeket, illetve a környezetvédelmi kockázatokat is megjelenítsük az állam adósság előtt. Például a nukleáris iparágnak az egyik kérdése. A Standards Poolnak feltettem a kérdést, és egyik sem tudja, hogy hogyan kellene ezt a kérdést kezelni hogy a nukleáris energiával láttuk Japánban, hogy igenis ez a közkiadások számokra egy komoly veszély, mert most nem a magánvállalkozás fizeti a nukleáris erőműből adódott költségeket. Tehát az is kérdés, hogy például a nukleáris veszély költségei hogyan integráltak az értékelésekbe. Ez is egy olyan elem, aminek benne kellene lenni, és különböző eredményekkel. Tehát nem arról van szó, hogy harmonizáljuk a modelljeiket, hanem hogy foglaljanak csak állást. És végezetül, ami pedig a, az alapot érinti, a Wolfkins jelentésben, erről nem tudtunk most beszélni vele, de mi amellett lennénk, hogy maradjon ez az álláspont, és módosítókat nyújthassunk be, közös módosítókat, amik lehetővé teszik, hogy részletben megmagyarázzuk, hogy mi lenne ez az európai közös állami alap, ami alapítvány formájában lenne. Köszönöm szépen, Kafán úr, és megadom most az árnyék jelentéstevőnek a GUE részéről Portász úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a kérdés, amit Pascal Canfen tett fel a minősítő ügynökségekre vonatkozóan, pontosan az a típusú kérdés, ami a, a nagy nyomaték miatt nem lehet igazán mit csinálni. Nem hiszem, hogy van itt elegendő érv abban a vitában, amit mi folytatunk de az a tehetetlenségi nyomaték érv, amit Gozesz úr említett, talán az egyetlen, amire nem szabad, hogy precedens teremtsünk ebben a vitában. Mindezzel együtt úgy gondolom, hogy számos javaslat van, amit a jelentés készítője előterjesztett, és amelyeknek szerintem az a céljuk, hogy ezt a szolgáltatást javítsák, és jó irányba mutatnak. Például az, hogy új finanszírozási modelleket tanulmányozzunk, vagy vezessünk be korlátokat az oligopóliumokra, és segítsük a versenyt, vagy például az ügynökségek munkája minőségének az értékelése, vagy a minősítések súlyának a csökkentése a befektetői döntésekben mind-mind jó irányba mutatnak. Azt hiszem, hogy helyes lenne, hogyha jó kompromisszumokat hoznánk létre, ez természetesen nem kérdőjelezi meg ezeknek a minősítő ügynökségnek a tevékenységét, de egészségesebb keretek közé kell ezt szorítani. És most jön egy polém, nagyobb polémiát jelentő kérdés. Nevezetesen az államadóság minősítésének kérdése világos, hogy ma erről a témáról azért beszélünk, mert a minősítéseknek a hatása egyes államadóságokra egyszerűen katasztrofális volt. Katasztrofális volt a hatás, mert egyik napról a másikra ezek az értékelések medializáltá váltak, és ellenőrizhetetlenné váltak. A néppárt és Gozelsz úr azt javasolja, hogy bizonyos esetekben az országokat jogilag kellene védeni, és ne lehessen őket minősíteni e olyan időpontban, amikor ezt a jogi védelmet élvezi az ország. Ez egy érdekes felvetés, én egy másik kérdést is felvetnék, és ez miért beszélünk egy olyan házról, amelyik már ég, ahelyett, hogy inkább megpróbálnánk preventíven, megelőzően fellépni, és a konzekvenciákat megelőzni, ami ugye egyes országokban az államadóság válsága ebben az esetben. És éppen emiatt, és mivel úgy gondolom, hogy már korábban is fel lehetne lépni és segíteni megoldani a problémát, és nem a későbbiekben tűzoltást végezni. Ezért gondolom, hogy Pascal Kanfennek az a javaslata, hogy a valószínűséget értékeljük, ez jónak tűnik, de nem tudom, hogy tényleg célszerű-e. Most a saját hazámra, Portugáliára gondolva, a valószínűsége a fizetésképtelenségnek 60 és 70 százalék között mozog. Hogyan lehet azt mondani, hogy a valószínűsége a fizetésképtelenségnek Portugáliában az 68% az jobb, mint hogyha azt mondom, hogy 100 plusz vagy mínusz a minősítése. Nem tudom, hogy mit fogunk az egyik vagy másikkal nyerni. Az újságokban azt lehet látni, hogy 70% a fizetésképtelenség esélye. Mit fog csinálni egy görög, akkor, hogyha azt mondják, hogy 98% vagy 103% a fizetésképtelenségi esélye. Ezzel komoly kétségeim vannak. Szerintem az egyetlen észszerű megoldás az az lenne, hogy egyáltalán nem minősítjük a továbbiakban az államadosságot. Az államadosság az nem olyan pénzügyi termék, mint a többi. Tehát itt egy etikai kérdésről is szó van. És amennyiben egy minősítő vagy egy befektető úgy gondolja, hogy ez egy pénzügyi termék, akkor ez az, de az állampolgár számára ez nem pénzügyi termék, ezért nincsen szükség erre a minősítésre, és talán ez segítene megoldani a válság problémáját. De lehet elemzői vélemény, szakértői vélemény, de ne legyen államadóság minősítés. Szerintem ez az egyetlen, ami a válság kontextusban elfogadhatónak tűnik. Mindjárt befejezem, mondja az előadó. Ellenkező esetben rengeteg nehézségünk lenne, és Leonardo kolléga egy egész sor információt ad, amiben korlátoznánk a nem kért minősítést, vagy átfogó értékelést legyen, különböző korlátok vetődnek fel. De ezek csak akkor fognak működni, hogyha ehhez kapcsolódnak jogi büntetések, szankciók, mert egyébként úgy sem fog működni, ebben Gozesz úrnak teljesen igaza van. Elnök, és akkor most megadom a szót azoknak, akik kérték. Señora Beres, el señor Gigol y el señor Fello y la señora Ferreira y, con su permiso, yo mismo. Sin más dilación, cedo la palabra al señor Juan Ñoc. Tiene... Akkor kezdünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Leonardónak a kitűnő munkához, amit végzett ezzel az nagyon aktuális témával kapcsolatban. Ez a jelentés ugyanis feltérképezi az összes olyan problémát, amelyel foglalkoznunk kell ezek között vannak a prociklikus elemek az államadóságok területén, akkor az oligopolisztikus piaca a minősítő ügynökségeknek, és végezetül pedig az értekütközés, az összeférhetetlenség. Ezen problémák mindegyikére a jelentés megfelelő megoldásokat javasol. E megoldások között egy európai állami minősítő ügynökség létrehozása, amelyik teljesen függetlenül minősíteni a tagállamok államadóságát, a maximális piaci részesedés kikötése az ügynökségekre lehetővé tenni a, egyben az érdekütközés megoldását is, és hogy tilos legyen minősíteni államadóságot, hogyha ezt nem kérik. Ez egyszerűen szürreálisnak mutatkozik, hogyha megnézzük, hogy milyen a légkör van. Ez a 82-es rossz légkört emlékeztet minket, franciákat. Ez a, végül is a bírónak van mindig igaza, tehát végül is a bíró az, aki kimondja az utolsó szót, és itt ugyanez van, tehát végül is az ügynökség minősítése. Nem az számít, hogy önök vagy itt mit gondolunk a teremben. Tehát még egy dolog, hogy egy kibocsátó fizető modellben ez, egy, ez az egyetlen szavahihető megoldás, nincs tökéletes modell. Vannak, akik a befektető-fizető modellt védelmezik, de hogyha a kibocsátó-fizető megoldást nézzük, akkor a Dominici kollega által javasolt megoldás az egyetlen működőképes. Szerintem ezek a megoldások rendkívül szavahihetők, kredibilisek, és a, ennek a szakbizottságnak és a parlamentnek le, remélem lesz bátorsága ezeket támogatni. Köszönöm. Wikström asszony kap szót három percre. Köszönöm, elnök úr, és mindenkinek jó reggelt kívánok. Most először ülök ebben a bizottságban, mégpedig azért, mert a Juri Bizottságban én vagyok a véleményírója ennek a jelentésnek, és kérem, engedjék meg, hogy ismertessem a gondolataimat önökkel. Az én szándékom az, hogy egy olyan véleményt nyújtok át önöknek, amelyek amely idomul a Juri Szakbizottság szakterületeihez, a polgári joghoz, illetve a társasági joghoz, és ebből a szempontból a polgári felelősség kérdése a legfontosabb téma. E, erről akarok beszélni önöknek. A Juri Bizottság egy közös európai polgári felelősségi szabályok felállítására szólított fel, és Erről is született egy javaslat, azonban ezt a javaslatot javítani kell. A polgári felelősségre vonatkozó rendelkezések jelenlegi formájukban egy nagyon bonyolult érvelést írnak elő. Először is be kell bizonyítani, hogy a rendeletet megszekték, másrészt pedig, hogy ez a szabályszegés befolyásolta a minősítést. A bizonyítási teher a hitelminősítő intézeten nyugszik. A hitelminősítő intézetnek azt kell bizonyítania, hogy vagy nem szekte meg a szabályokat, vagy pedig, ha megszekte is, az nem befolyásolta a hitelminősítést. A befektetőnek azt kell bizonyítania, hogy egy nem tisztességes minősítés befolyásolta őt a befektetési döntés meghozatalában. A szabályszegés kérdésének meghatározásakor én azt javaslom, hogy a jelenlegi ESMA eljárást alkalmazzuk, a 23-as cikk 5-ös bekezdése értelmében az ESMA igazgató tanácsa már rendelkezik egy eljárással, amelynek értelmében el tudja dönteni, hogy a rendeletet megsértették-e, vagy sem. Ez az eljárás vezethet oda, hogy megbírságolják a hitelminősítő intézetet. Ettől kezdve viszont nem kell már bizonyítani a polgári eljárásban sem, hogy jogsértés történt. Egy befektető számára nehézséget okozhat a bizonyítékok begyűjtése arra vonatkozóan, hogy a szabálysértés vezetett a téves minősítéshez. Az ártatlanság vélelme ugyanis a jogrendünk egyik legerősebb eleme. Ezt eh, itt is hangsúlyozni kell. Számomra nem tűnik eh, sem megfelelőnek, sem arányosnak, hogy lemondjunk erről a jogelvről, és éppen ezért én a jogi szakbizottságnak azt fogom javasolni, hogy a bizonyítási teher szálljon vissza arra a félre, amely a eh, kárt állítólag elszenvedte. Ez egy nagyon fontos jogelv, ez egy nagyon fontos rendelet, és az a tény, hogy már harmadszorra módosítják, három év alatt már harmadszorra módosítják, bizonyítja a jogszabály fontosságát. Ugyanakkor egy észszerű és arányos megközelítésre van szükség, óvatos megközelítésre, és egy megfelelő polgári felelősségi rendszert kell kialakítani, valamint ennek a rendszernek a működését egy-két év múlva értékelni kell, hogy megvizsgáljuk, hogy elértük-e a céljainkat. Hadd méltassam még azt, hogy Domenici úr módosítót nyújtott be a joghatóság választásra vonatkozóan. E, én még ilyen módosítót nem nyújtottam be, de biztos vagyok benne, hogy a szakbizottságunkban a téma felmerül. Nem vagyok abban biztos, hogy horizontális eh, eszközök eh, léte esetén is eh, ilyen joghatóságválasztási szabályt kell létrehozni, de majd későbbiekben ennek a bizottságnak beszámolok még akár személyesen is arról, hogy mit gondol erről a kérdésről a Juriszak Bizottság. Köszönöm, és sok sikert kívánok Dominici úrnak. Köszönöm, Wikström asszony. Most pedig Mann úr következik, három percet kap. Köszönöm. Köszönöm. Én részt vettem a januári meghallgatáson, és ott két kemény felszólaló volt, és két gyengébb kezű felszólaló volt. Nagyon rendes embereknek tűntek, de a, ennek fényében felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk. Szerintem a japán előadás volt a legjobb annak idején. E, és azt mondta, hogy az adatokért felelősséget kell vállalni. E, e, nem mindenki ezt mondta, pedig szerintem mindenkinek ezt kellene mondania. Nyilván a versenyt elő kell mozdítanunk a három főjátékossal kell tárgyalnunk, ugyanakkor mégiscsak versenyt kell kialakítanunk, egy olyan versenytér alakuljon ki, ahol új játékosok is eh, feltűnhetnek. Erről szólt a meghallgatás, és ezt mondtuk már a legelején is, átláthatóságot akarunk, változást akarunk, a tanulmányokat az interneten eh, publikálják, a módszertant ismerni akarjuk, egy teljesen új minőséget szeretnénk az előzőekhez képest. Hogyan lehet mindezt elérni? Azt gondolom, hogy eh, ennek egyik lehetősége az, hogy alapítványok garantálják a független ügynökségek függetlenségét, ami már önmagában is versenyt fog eredményezni, mert megalakítanak egy ügynökséget, és tudjuk, hogy ki van mögötte, ki van az ügynökség mögött. Tudjuk, ismerjük a szereplőket. Ez sajnos most nem így van az ügynökségek mögött álló eh, erőket eh, általában csak konkrét rákérdezésre lehetett azonosítani, önmaguktól nem álltak elő. Szerintem, raportőr úr, rendkívül fontos, eh, hogy felelősséget vállaljanak a nyilatkozataikért, az eredményeikért, illetve a minősítéseikért szeretnénk csökkenteni a függésünket a hitelminősítő intézetektől, Jean-Paul Gozes ezt már mondta, és én egyet is értek, a befolyásukat akarjuk csökkenteni. Beszéltem bankárokkal erről a témáról, és megkérdeztem, hogy miért függnek ennyire a hitelminősítő intézetek minősítéseitől, és a bankárok nekem azt mondták, hogy a hitelminősítő ügynökségek mindenben részt vesznek, minden tevékenységben szerepelnek, részt vesznek egy eh, hitelügynöks, egy, egy hitelminősítő ügynökség eh, képviselője azt mondta, hogy ó, nem is vagyunk mi olyan fontosak, de ez nem igaz. Mindenbe beledugják az orrukat, beleütik az orrukat. Eh, a raportőr azt mondta, hogy a nincs is szükség hitelminősítő intézetekre, mert nem nekik kellene minősíteniük a kötvénykiadásokat aztán ott vannak a, az elbírálók, vagy bírók, vagy közvetítők, vagy nem tudom, minek nevezzük őket. A, adott esetben egy jó német foci játékos, hogyha egy francia csapatban játszik, nekem az, az a semmi kifogásom nincs, mert attól ő még német. Hogyha jó bíró van, akkor nem kell félni egy ilyesmitől. Egyébként nem mondom meg, hogy a mai meccsen kinek szurkol. Veremos. Le cedo la palabra a la señora Beres durante cinco mi tres minutos. Nehéz, hogy mind a két csapat szerencsés legyen. Berez asszony következik három percben. Köszönöm szépen, bíró úr. Jean-Paul Gossens úr, emlékszünk rá már 2008-ban, amikor jelentéstevő volt a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatban, már akkor a vitát én megszennyeztem egy módosító, intézmé, módosító indítványjal, és felvetettem az államadóságok kérdését. Azóta ez az ügy persze nem haladt úgy, ahogy szerettük volna, és ebből ő arra következtetésre jut, hogy akkor nem is kell semmit csinálni. Szeretném biztosítani, hogy nem azért, mert már több alkalommal megszavaztuk a pénzügyi tranzakciók adóztatását európai szinten, ami egy igazi adóztatás lesz, ezért nem fogunk erről lemondani. A minő, hitelminősítőkről beszélve nekem nem tetszik az az elképzelés, ami már itt felvetődött, és nyilván nem az én álláspontom, hanem Charlie McCreevy is ezt javasolta, hogy ezek a hitelminősítőktől ered minden problémája a pénzügyi piacnak. De mégiscsak van egy kérdés, a szimptomákkal, a lényeggel is kell foglalkozni, és meg kell oldani. Tehát egyetlen egy részének a kezeléséről sem mondhatunk le ahhoz, hogy a gazdaságainkat helyrehozzuk. Az az elképzelés, hogy azért, mert nem megy, nem úgy megy, ahogy szeretnénk, akkor nem, inkább ne csináljunk semmit. Szerintem ez nem válik érdemére ennek a parlamentnek. Szerintem ebben a szakbizottságban is inkább az kellene, hogy legyen a szellem, hogy pozitív javaslatokkal menjünk előre, és próbáljunk tovább lépni, és próbáljuk meghaladni a tehetetlenségi nyomatékot. Nagyon sok javaslat van, Leonardo Dominici javaslatában, amik nagyon jó irányba mutatnak. Itt gondolok különösen a 27-es módosítóra, hogy az hitelminősítőket hogyan javadalmazzák, vagy a 38-as módosítóra az államadósággal kapcsolatban. Szeretnék visszatérni még az alapítvány kérdéséhez, amiről már vitát folytattunk a Wolf Klintz önálló indítvány eset kapcsán. Nagyon sok kérdés, ami a hitelminősítőkkel kapcsolatos, az visszajön akkor, amikor a számviteli szabályokról beszélünk, vagy vita, vitázunk. A számviteli szabályok, ez volt az első olyan terület, ami már a 70-es évektől egységesítésre került világméretekben, és akkor már ezt kipróbáltuk, és tudjuk, hogy milyen eredmények lettek. Tehát egy önszabályozás lőtt rétre, és privatizálásra került egy olyan téma, ami valójában a gazdaságnak egy közös eleme. Ne kezdjük el ugyanezt a hibát, ne kövessük el még egyszer, és itt utalok arra a vitára, ami Németországban van, hogy magánalapítvány teljes mértékben ellenzem ezt, mert ugyanaz lenne a hatás, mint ami lett az IASB esetében a számviteli szabályokkal kapcsolatban ez egyszerűen ö, ö, stratégiai hiba, hogyha nem nézzük meg, hogy mit lett az egységes számviteli szabályokkal. Mit, ö, mi a probléma az az, hogy a a négy nagyokat integrálja csak, a négy nagyot, és nem az egész gazdaságot. Éppen ezért én amellett vagyok, hogy inkább legyen egy állami minősítő intézet, de nem egy magánintézetet, amelyik, mert legalábbis úgy láttam a javaslatban, a Wolf Klintz javaslatban, és Németországban is így beszélnek róla, hogy ez gyakorlatilag ugyanaz lenne, mint ami az egységes számviteli szabályokkal, az ESB-vel. No se preocupe, Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor... Semmi probléma, Berez asszony. Köszönjük szépen. Gigol úr következik. Több gyors dolgot szeretnék elmondani. Leonardo, köszönöm szépen a jelentést. Egy rövid észrevételem lenne a következő felővizsgálat raportőrségével kapcsolatban, és két módosító ügyében nem vagyok egészen bizonyos abban, hogy teljesen értem, hogy mi az ön szándéka, mert azt javasolja, hogy töröljük alapvetően az automatizmust, a minősítések automatikus felhasználását. Nem vagyok abban biztos, hogy valójában mi ezzel a szándéka, mert tapasztalataim szerint a hitelminősítőkkel való egyeztetésekben felvetődik az egyik fő kérdésként, hogy az egészen nagy szereplőket a kisebbektől meg kell, hogy különböztessük. Tehát a nagyok számára elfben az nem probléma, hogy ők olyan eszközöket is minősítenek, amelyekbe maguk is befektetnek, és nem látom annak okát, hogy miért kellene erre hivatkozni, vagy még kevésbé, hogy automatikusan miért kéne hivatkozni erre a hitelminősítők esetében. Tehát, hogyha egy, egy vállalkozásnak hitelt folyósítanak, hogy értékeljék, minősítsék, vagy hogyha egy másik eszközbe befektetnek, akkor maguk is értékelést adjanak róla, mert ez a prociklikus eh, viselkedést erősíti, és a nagyok esetében legalábbis nem látom ennek értelmét, hogy a az UCTS miért kéne, hogy erre is kiterjedjen, illetve miért kéne nekik megadniuk az efele érintettségüket. És így kellene. Hogy miért kellene valamennyi termékről átfogó értékelést adniuk. Tehát én azt mondom, az a javaslatom, hogy különböztessük meg a nagyokat a kicsiktől. A másik pedig a hitelminősítő ügynökségekről szóló vita kapcsán, amit el szeretnék észrevételként mondani, Pervans Berez asszonynak válaszképpen két lehetőséget látok a közjavak elosztására. Ezt eloszthatja az állam, illetve egy közszereplő, vagy a harmadik szektor egyik szereplője, amely továbbra sem magánügynökség vagy intézmény. Tehát ne keverjük össze a két dolgot. Tehát egyetértek azzal, hogy az európai minősítő az a saját szabályzatokat tenni lehetővé a bankok részéről, és mi nem ilyet szeretnénk alapítani alapítvány néven, hanem olyan alapítványt akarunk létrehozni, amelyet teljes mértékben független szereplők alapítanának, teljesen függetlenek azoktól, akik a szabályokat meghatározzák. És hogyha az államok szabályoznak, tehát gyakorlatilag itt egy közminősítő intézet jönne létre, és ott is nyomás nehezedne rájuk, hogy bizonyos intézmények esetében kedvező minősítést adjanak. Hogyha jól alakítjuk ki ezt a szervezetet, akkor a, a profitorientált modellnél, illetve az állami ügynökségnél is kedvezőbbet tudnánk elérni. Tehát én egy hitelminősítő alapítványt tartanék jobbnak a magánszereplőköz képest. Elnök, köszönöm Gigol úr. A következő hozzászóló pedig Deroho úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A hitelminősítő ügynökségek kapcsán. Domenici úr szavait szeretném kiegészíteni, illetve gratulálni neki az elvégzett munkához. Úgy gondolom, hogy felhívta a figyelmünket a három fő problémára ezen a téren. Az átláthatóság hiánya az egyik, amely talán amiatt alakult ki, ahogyan a piac működik, és a másik az a tény, hogy három nagy cég uralja a piacot, illetve szabályozatlan ez a környezet. Első feladatunk ebben a témában, hogy a hitelminősítők hm, ellássák a feladatukat, erről tudjunk gondoskodni, vagyis hogy információt szolgáltassanak a befektetőknek. Egy sor feltételt meghatároztak, és ez vezetett, ezek a feltételek okozták, hogy túlzott a ráhagyatkozás a minősítésekre. És éppen ezt a témát kéne a figyelmünk középpontjába helyezni. Négy észrevételt szeretnék megemlíteni. Leonardo-hoz címzem őket, a maximális kvóták, illetve a piaci részesedésnek a kritériumként való alkalmazása kapcsán. Tudjuk, hogy az a tény, hogy egy vállalat meghatározó piaci szerepet visz, illetve élvez, az nem ok arra, hogy úgy ítéljük meg, hogy automatikusan szabályt szeg. Tehát fogyasztói érdekeket kell, hogy sértsen, vagy pedig a szabályokat valójában meg kell, hogy szegje. Tehát nem minden esetben célszerű kvótákat jogszabályban lefektetni, de talán érdemes ezt úgy megoldani, hogy a kisebb ügynökségek egymással valamiféle hálózatban működjenek, hogy fokozódjon a piaci verseny. Aztán a tulajdonosok érdekeit tekintve, itt még tovább mennék a bizottsági javaslatnál, hogyan tudunk hatékonyabb szabályozást bevezetni a hitelminősítőkre, illetve az államadóság minősítésére. Az egyes országok szintén véleményt adhatnak, illetve engedélyezhetik a minősítéseket. Mi a helyzet Európában, amennyiben nem kérték az európai tagállamok az adósságok minősítését, akkor hogyan lehet ezt kezelni? Itt nyilván a hitelesség forog kockán, illetve az Európai Hitelminősítő Ügynökség eh, kockázatot is jelent, mert túszává válhat az ügynökség az európai állami érdekeknek. Talán érdemes lenne egy adósságkezelő ügynökséget létrehozni, amely objektív információkat szolgáltatna a különböző tagállamokról. De tres, eh, tres minutos, por favor. Három percben, Ferejre asszony. Eh, eu queria começar por cumprimentar. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok Leonardónak a nagyon komoly munkához, amit elvégzett. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az eh, anyag egyáltalán nem egy egyszerű, sőt, ez inkább komplex. Ez már a harmadik próbálkozás, amit kezdeményezünk annak érdekében, hogy tegyünk valamit, és még tovább kell ezen dolgozni, ki kell dolgozni ezt az új javaslatot ahhoz, hogy valami majd legyen belőle, és megfeleljen a céloknak. Amit hangsúlyozni szükséges az az, hogy ez a javaslat mindenképpen javítható, de az alap irányvonalát tekintve mindenképpen innovatív, nagyon jól kiegyensúlyozott és igen komoly. Három alapprobléma van. Először is egy olyan piaccal állunk szemben, ami oligopólium, hasonlóan monopóliumhoz, és a termékeit pedig alapként alkalmazzák az európai szabályozásban is. Továbbá felvetődik a nagyon komoly probléma az államadóságokra vonatkozóan, illetve az erről vezet tagállamaira vonatkozóan. Ezekkel a problémákkal kell foglalkozni, és eddig nem sikerült a célkitűzéseinket elérni. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az, hogy a monopóliumból vagy az oligopóliumból indulunk ki úgy, hogy a kereszt tulajdonlást akadályozzuk, itt meg kell nézni a piaci kvótákat, és szemben azzal, amit Fejó úr javasolt, a domináns pozíció elkerülése eh, az eh, nagyon fontos lenne, miközben az, ügynök, az intézetek minősítők erre törekednek, ezt mindenképpen tanulmányozni kellene, és az államadóság kérdése is egy részletes elemzést megérdemel, mert eh, ellentétben azzal, amit Kamfen úr mondott, én általában egyetértek az elemzésekkel, de az államadóság esetében a fizetésképtelenség valószínűsége az azonnal kihat az adott országnak a refinanszírozási lehetőségeire, és attól függ, hogy milyen finanszírozási lehetőségeket kap, az az értékelésétől függ. Tehát ez egy ördögi kör, aminek nincs megoldása, és az euróvezetet érinti. Tehát egyszerűen egy szétbomlik ennek emiatt. Tehát ezzel nagyon komolyan és előlátóan és bátran kell foglalkoznunk. Nagyon fontos, hogy a részleteit is megnézzük, hogy bizonyos javaslatoknak milyen jogi következményei vannak, elemezni kell például a nemzetközi minősítések kérdését, nem látható egyértelműen, hogy hogyan működik, a, működnek ezek a minősítő intézetek nemzetközi szinten, de Európának a saját útját kell felrajzolnia, és a logikáját is kell látni ennek az egész jogszabályalkotásnak. Tehát, hogy mi lesz ennek majd a hatása például a kis hitelminősítőkre, amelyeknek célszerű lenne, hogyha meg tudnának növekedni. Tehát itt nagyon érdekes felvetések vannak, kitűnő az elvégzett munka, én szerintem erről beszélnünk kell, ezt javítani kell, de az alapanyag mindenképpen nagyon jó minőségű figyelemre méltó, és szerintem ezt jól felhasználhatjuk kiinduló pontnak. Elnök, köszönöm szépen. Néhány személyes javas észrevételt én is tennék. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés tevőjének. Mindenki elismeri, hogy ezek a hitelminősítő intézetek a szavahihetőségükből jelentősen veszítettek. Hát Gozesz úr, ahogy említette, például amikor a francia adósságállományt leminősítették. Szerintem más elemző elemeket is kellene találnunk, nem csak ezeknek a hitelminősítőknek a jelentéseit. Abban is egyetértünk, hogy a függőséget csökkenteni kell a hitelminősítők vonatkozásában. Nagyobb versenyre van szükség, és azt szeretnénk, hogyha lennének újabb hitelminősítők. De bevallom, hogy egy kicsit ez nekem zavaros. Egyfelől azt kérjük, és azt mondjuk, hogy elvesztik a szavahihetőségüket, ugyanakkor meg szeretnénk, hogyha nagyobb lenne a verseny, ami azt jelenti, hogy újabb hitelminősítőket szeretnénk látni. Hogyan fogjuk azt elérni, hogy ezek megfelelő szavahihetőséggel rendelkezzenek, vagy, olyan, vagy azt a szavahihetőséget elnyerjék, amit a jelenlegiek éppen elveszítenek. Most három percben a bizottságnak adom meg a szót, majd pedig Dominici úr kap szót, akinek lehetősége lesz, hogy lezárja a vitát. Michael Friedrich úr bizottságtól három perc. Sorry, thank you. Eh, gracias. Eh, no sé, señor Michael Friedrich, soy Sabino Fornies. De la... Köszönöm. Javier Hones vagyok, nem pedig Michael Friedrich de mindegy. Nos, megvizsgáltuk az Európai Bizottságnál a raportőr gondolatait, és úgy gondoljuk, hogy eh, jó irányba halad. A raportőr ugyanis ugyanazokra a problémákra mutatott rá, mint eh, amikre az Európai Bizottság is rámutatott, a túlzott függés a minősítésektől, versenyjogi kérdések, az államadósággal kapcsolatos kérdések, illetve a polgárjogi felelősség kérdése. A legtöbb problémára a raportőr olyan megoldást javasol, amelyek túlmutatnak azokon a javaslatokon, amit az Európai Bizottság eredetileg javasolt. Ez önmagában nem probléma, lehet erről vitatkozni, hogyha tényleg meg akarjuk oldani azokat a problémákat, amiket eddig azonosítottunk, akkor természetesen foglalkoznunk kell bizonyos jelenségekkel, a túlzott függéssel például, illetve a versennyel, hogyha olyan piacot szeretnénk, amely hatékonyan működik, akkor ahhoz több hitelminősítő intézet kell. Ne csak a jelenleg aktív oligopólium működhessen a piacon. Az Európai Bizottság nyitott arra, hogy az Európai Parlamenttel folytassa a párbeszédet, és a tanácssal is, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság javaslatából kisüljön valami jó. Köszönöm, elnézést kérek, hogy összekevertem a nevét, nem tudtuk, nem volt jól fölírva, hogy kiképviseli az Európai Bizottságot, most pedig megadom a szót Dom Dominici úr. E grazie davvero a tutti i colleghi per... Eh, köszönöm, és köszönöm az összes eh, kollégának is, hogy támogatták és kritizálták azt a munkát, amit elvégeztem. Ahogy Ferrera asszony is mondta az egyik utolsó hozzászólalóként, ez tényleg egy komplex probléma, és egyes elemeit nagy részletességgel kell feltérképezni. Foglalkozni kell a részletekkel is. Csak így tudjuk elérni a célkitűzéseinket. Néha előfordulnak nem várt vagy kellemetlen események, azokra is reagálni kell természetesen. Például valaki letesz egy javaslatot az asztalra, amely bizonyos eredményeket, amelyekkel bizonyos eredményet szeretne elérni, aztán ezek a javaslatok nem várt káros hatással járnak egy másik területen, nyilván ezeket a dolgokat kell megvizsgálni és kiküszöbölni. A hitelminősítő intézetek egyébként általában eh, a járulékos kárral nem nagyon szoktak foglalkozni. Az államadóság vonatkozásában pedig világosan ki kell mondanunk, hogy eh, már harmadszorra foglalkozunk ezzel a témával, és nem tennénk ilyet, tehát hogy harmadszorra rágjuk meg ezt a e, problémát, hogyha nem lenne államadóságválság, de hát van, és éppen ezért foglalkozni kell vele. E, új válaszokra van szükség. Per uno Stato membro dell'Unione nem szabad hagyni, hogy az Európai Unió egyik tagállama arra vetemedjen, hogy azt kéri egy ügynökségtől, hogy ne értékeljék. Azt gondolom, hogy ez egy szabadsággal kapcsolatos kérdés is. Della valutazione di un... Egyetértek Portás úrral, hogy a, az államadóság minősítése, mégpedig egy magáncég által történő idősítése e, egy adott termékre vonatkozik. Cimento nella legislazione. Tehát más eltérő az államadóság, e, nem, nem csak egy egyszerű pénzügyi termék. Ato possa richiedere di essere valutato anche e, Természetesen más dolog az, hogy megtiltjuk a nem kért hitelminősítéseket, de itt azért nem csak az absztrakt dolgokat kell vizsgálni, illetve nem csak absztrakt dolgokban kell gondolkozni, hanem egy gyakorlatias hozzáállásra is van szükség. A pénzügyi piacokon egy szereplő sem tekintené egyes tagállamunk adósságát kockázatmentesnek. Nagyon más a helyzet, mint korábban volt. Hogyha optimalizálni akarjuk a belső minősítéseket, akkor meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az Európai Unió, mint egységes entitás, miért nem alakít ki egy hitelminősítő szervezetet az államadóság vonatkozásában, vagy államkötvények vonatkozásában. Eh, akár egy adósságkezelő ügynökség létrehozását is eh, elképzelhetőnek eh, tartják egyesek. Én azt gondolom, hogy amit az EU jelenleg tesz, a gazdaságirányítás, a hatos csomag, a fiskális kompakt, az, az, az kell, hogy rendelkezzen egy saját értékelési eszközzel, és így értékelni lehessen a hitelképességét az egyes tagállamoknak, illetve az eladósodottsági helyzetét. Egy intézményes testület kijelölése, akár olyané is, amely már létezik, hogyha képes egy ilyen feladat ellátására, vagy egy új ügynökség létrehozása, e, üdvös lehet egy másfajta hitelminősítő módszertant jelenítene meg a piacon. Erről beszél talán Konfen úr is. És én magam úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha az Európai Unió rendelkezne egy hitelminősítő testülettel, amely alkalmas arra, hogy a tagállamok hitelképességét értékelje. Ez kiegészítheti mindazt, ami már létezik a kis és nagy hitelminősítők rendszerét, magánhitelminősítők rendszerét. Másik dolog, amiről beszélni akarok, az reakció arra, amit Gozesz úr mondott. Ő ugyanis beszélt arról, hogy eh, a hitelessége csökkent a hitelminősítőknek, mégpedig ténylegesen megrendült bennük a bizalom. Mégis van az a paradoxon, miszerint eh, a hitelesség eh, csökkenése automatikus eh, hatásokkal, automatikus következményekkel jár, és ezek az automatikus következmények az egész rendszert aláássák, illetve sértik. Gigold úr mesélt arról, hogy a jelenlegi helyzetben mondjuk egy kis gazdasági társaság, egy kisebb szereplő, egy bank, egy kisebb bank, hogyha nem kap minősítést, akkor a szabályok értelmében gyakorlatilag a legalacsonyabb besoroltságú minősítést kapja, annak a tagállamnak megfelelő legalacsonyabb minősítést, ahol a bank székhelye van. miközben vannak olyan szabályok is egyes vagyonkezelőknél, amelyek arra vonatkoznak, hogy automatikusan el kell adni bizonyos értékpapírokat akkor, hogyha a hitelminősítés szintje egy bizonyos szint alá esik. Tehát vannak ilyen automatikus rendszerek, automatikus beállítások, amelyek életbe lépnek akkor, működésbe lépnek akkor, hogyha egy állam vagy egy másik szereplőnek a ö, minősítés egy bizonyos szint alá esik. Ugyanez igaz az ucit is. És egyetértek Higold úrral, hogy érdemes lenne olyan szabályokat létrehozni, amelyek megkülönböztetik a kis és nagy szereplőket. Ennyit szerettem volna mondani reakcióként azokra az érdekes megjegyzésekre, amik itt elhangzottak. Még lenne két megjegyzésem végezetül. Egyetértek Fejó úrral, aki azt mondta, hogy helyén való beszélni arról is, hogy korlátozzuk a piaci részesedést. De mielőtt ezt megtesszük, magunk között tisztázni kell a dolgokat. Abban mindannyian egyetértünk, hogy ki kell terjeszteni a piacot és elő kell mozdítani a verseny. Nyilván ennek az eszközei elég jól ismertek. Vagy az Európai Bizottsági Javaslata alapján járunk el, amely a rotáció elvét alkalmazza. Lehet, hogy ezt meg lehetne változtatni, vagy egyszerűsíteni lehetne ezt a rotációs rendszert, megváltoztatni a, az időbeosztását a rotációnak mondjuk, vagy követjük a piaci részesedés korlátozás elvét. Vagy kialakítunk egy alternatív fizetési modellt, vagy akár ennek a három modellnek valamilyen keverékét. és belelépünk, elkezdünk foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy most a kibocsátó vagy a befektető fizessen. Nyilvánvaló, hogy a verseny érdekében a legmegfelelőbb eszközt kell választani. Ugyanakkor ez a legmegfelelőbb eszköz az a már ismert létező eszközök keveréke is lehet. Ha van még valakinek más ötlete, az is lehet jó, persze, de azt gondolom, hogy ezek azok az eszközök, amelyek igazándiból rendelkezésünkre állnak. Én, ahogy Fejó úr rámutatott, magam is tettem szigorító, módosító indítványokat a részvény részvénybirtoklásra vonatkozóan. Azt gondolom, hogy ezek, ezek szükségesek, mert van egy összeférhetetlenség a hitelminősítő intézetek környékén házatáján. Ezt ne felejtsük el. És erre vonatkozó megjegyzéseket tettek a kollégák is. Tehát tényleg lehetséges összeférhetetlenség A, az állami szektorban pedig megfigyelhető egy bizonyos nyomás, hogy egy bizonyos szintű hitelminősítést el kell érni. Tehát van egy olyan összeférhetetlenség, amit rendezni kell. Ami az állami szférát illeti, ott tiszteletben kell tartani azt az elvet, hogy az állami intézmények között legyen olyan független szervezet, amely nem rendelkezik ezekkel az összeférhetetlenségekkel. Az én hazámban ezeknek az intézményeknek a működését számos probléma kíséri. Vannak azonban felügyelő szervek, például az Olasz Nemzeti Bank, amelyek autonóm, független szerepet játszanak az olasz intézményes berendezkedésben. hogyha én kihívást intéznék eh, ezen intézmény eh, függetlensége ellen, akkor az egész hatáskörét kérdőjelezném meg, holott ez az intézmény egyébként a saját hazám gazdasági rendszerében nagyon fontos szerepet játszik. Köszönöm. A módosítók határideje március 22-e, a szakbizottsági vita április 24-én, kerül majd sorra, és a bizottsági szavazás pedig május 21-e. Úgyhogy köszönjük szépen, köszönöm Önöknek, hogy az időkereteket is tiszteletben tartották, úgyhogy száz százalékig időben vagyunk a következő pont kezdéséhez. Köszönöm. Uh,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 Okay, could, could everybody... Köszönöm. Mindenki elfoglalná a helyét, kérem. Megyünk tovább a napirend szerint. Tehát kérem, hogy függesszék fel a magánbeszélgetéseket, nem akarok túl kiabálni senkit. Kérem, üljenek le, ha pedig távozóban vannak, akkor távozzanak csendesen. Kérem, befejeznék a magánbeszélgetéseket? I'll name the people who are still talking in a minute. Neveket is fogok mondani, hogy kizavar engem, még akkor is, hogyha a titkárság részéről beszélgetnek. Okay, right, thank you very much. Köszönöm. 11-es napi rendi pont következik. Gazdasági párbeszéd Magyarországgal, eszmecsere, nem tudom, ki, nem tudom kiejteni az államtitkár úr nevét, Zoltán. Jó, legyen Zoltán. Tehát Zoltán államtitkárral folytatunk eszmecserét aki a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez a gazdasági párbeszéd, ez a hatos csomag alapján történik, amelynek alapján a tagállamok minisztereit meghívhatjuk, nem muszáj eljönniük, de Cséfalvai úr úgy döntött, hogy eljön és ez az első ilyen gazdasági párbeszéd, amely lezajlik ebben a bizottságban. Köszönöm is tehát az államtitkárnak, hogy elfogadta a meghívást, és Remélem, hogy ezen keresztül be tudjuk bizonyítani azt, hogy hasznos dolog ez a gazdasági párbeszéd, mert nyilvánvalóan egyrészt gazdasági dolgokról fogunk beszélni, mert erről szól a gazdasági párbeszéd. Megadom a szót az államtitkár úrnak kb. 10 perc erejéig, és akkor elmondhatja, amit számunkra mondani szeretne, amit nekünk mondani szeretné, szeretne, és utána nyilván válaszol a kérdésekre. A kérdések hossza pedig azon múlik majd, hogy hányan akarnak kérdést feltenni, mennyi időnk lesz. Akár már most jelezhetik, hogyha kérdést akarnak feltenni, kérem jelezzenek. Köszönöm államtitkár úr, ön a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Szakbizottság. Nagy öröm, hogy részt vehetek itt az Európai Parlament ülésén, és bemutathatom részletesebben a magyar gazdaság alakulását. Jerzy Buzek úr, a parlament előző elnöke, a 2011 első fél évében lezajlott soros magyar elnökséget parlament barát elnökségnek nevezte ennek az elnökségnek az idején vezették be az úgynevezett hatos intézkedés csomagot, amely az államháztartási fegyelmet és gazdaság kormányzást, gazdasági kormányzást erősítette az Európai Unió szintjén. És most Magyarországnak ismét lehetősége van, hogy tanúságot tegyen a parlament barát jellegéről. Magyarország az első olyan országot, amely első olyan ország, amelyet az ECON szakbizottság meghívta, felkérte a gazdasági párbeszéd folyamatában való részvételre. Az európai gazdaságok nehéz helyzete és a megakadt gazdasági fellendülés, valamint a folyamatban lévő euróválság a gazdaságpolitika fényében azt igényli, hogy levonjuk a tanulságokat a Keynes utáni gazdaságpolitika fényében, illetve a megfelelő intézkedéseket bevezessük. Először is intézkedéseinket szeretném ismertetni, aztán pedig a reformokat. Az Unióhoz csatlakozva Magyarország örömmel üdvözölte kis és nyitott gazdaság lévén az ebből fakadó lehetőségeket. A növekedésünk export és kereskedelem, külkereskedelem függvénye. Különösen sebezhetők vagyunk a külső gazdasági pénzügyi helyzet fényében. A legnagyobb kihívás Magyarország számára az eurózóna bizonytalansága. És a két alternatíva szélsőségesen ellentétes az euróövezetnek a szétszakadása, illetve a, az erősebb fiskális unió kialakítása a másik oldalon, amely erősebben integrált a gazdasági irányításban. És a piacok várják a kibontakozást, ahelyett, hogy csúcs találkozóról tanácsülésre újabb szükségmegoldások születnek. És amikor Magyarország az IMF-hez és az Európai Unióhoz fordult biztonsági hálóért, akkor ezt figyelembe véve járt el. Nem a likviditás áll a figyelmünk középpontjában, hanem ez egy elővigyázatossági keret, amelyet szerettünk volna igénybe venni alacsonyabb hozamok, illetve stabilabb árfolyam érdekében. Ezek alapvetőek a magyar gazdaság helyzetének biztosítása érdekében. Az euróövezetben az Európai Központi Bank képes megfelelő biztonsági hálót nyújtani hosszú távú finanszírozással eh, december, illetve a következő időszakban, és Magyarország és ezt szerette volna igénybe venni az IMF bevonásával és a gazdasági politika alakítása szempontjából Darwin szeretném idézni. Olyan időket élünk, amikor a legalkalmasabb fennmaradása helyett a leggyorsabb fog életben maradni. És hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy az állam túl keveset tesz túl későn, a válság közepette azok a sikeres országok, amelyek gyorsan, proaktívan reagálnak. A magyar kormány ezt teszi több mint 350 új jogszabályt vezettünk be azóta, hogy 2010 nyarán hivatalba lépett a kormány. Átfogó reformokat indított el amelyek erősebbé teszik a magyar gazdaságot a válsággal szemben, és versenyképesebbé a világgazdaságban. A második tanulság a 0,5 1-2 tized körüli növekedést mutató, 0,0 százalékos növekedést mutató e, európai gazdasági átlag felett tudott Magyarország teljesíteni, és két pillére alapozódik. Ez stabilitásra, illetve növekedésre egymással párhuzamosan. Tehát nagy örömmel e, ismerem el, illetve jelentem be, hogy 1,7%-kal nőtt a tavalyi évben a magyar gazdaság, ez jóval meghaladja az európai átlagot. Ugyanakkor azt is örömmel állapíthatjuk meg, hogy európai méretekben, sőt világméretekben konszenzus bontakozik ki. Christine Lagarde nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy a fiskális konszolidációs programokat szociálisan felelősségteljes módon célszerű bevezetni a növekedés és a munkahely teremtés elősegítése érdekében. A magyar soros elnökség versenyképességi tanács korábbi elnökeként hozzátenném ezt, hogy a belső piac, az egységes piac a legfontosabb motorja a növekedésnek Európában. És ezért is vagyok annyira eltökélt, illetve voltam eltökélt abban, ahogy támogattam az egységes szabadalmi oltalmi rendszernek a kialakítását, amely egy áttörést hozó nagy változás volt a régóta megoldásra váró területen. A harmadik tanulság pedig arról szól, hogy meg kell osztani a válságból fakadó terheket az állampolgárok, az állam és az üzleti terület között Európa szerte a kormányok implicit és explicit módon ezzel a kihívással küzdködnek. És Neil Ferguson, harvardi történész, az európai erősségek sorában a versenyképességet sorolta fel a különböző társadalmi és gazdasági modellek között. A fő kihívás az, hogy Európa versenyképességét hogyan lehet megőrizni és javítani a különböző tagállamok bevonásával, valamint különböző gazdasági modelleket összehangolva meg kell ö, osztani, tehát a kockázatot és a terheket is. Nagyon nehéz olyan megoldást találni, amely minden érintett számára elfogadható. Ez egyfajta ö, gordiuszi csomó, és úgy gondolom, hogy a kormány egyik fő szakpolitikai eredménye az, hogy a Magyar Bankszövetséggel tavaly december közepén sikerült megállapodásra jutni. És ez világosan és korrektül meghatározza a hatékony tehermegosztást és kockázatmegosztásnak a módját. Szokatlan intézkedésekre került sor, és ezekkel is részletesebben szeretnék foglalkozni. 2010-ben, amikor a kormány hivatalba lépett, akkor szembe kellett, hogy nézzen azzal a kihívással, ami az államadóság elszabadulása miatt állt elő. 2002-ben 54 százalékon állt az államadóság, és 2010-ben 80 ra ugrott, 2002-ben ért véget az előző kormányciklusa, a kormánynak, és 2010-ben tért vissza. 2002 és 2008 között rekordmagasságú 6-9%-os deficitek követték egymást az évek sorában, és 7%-nak ígérkezett 2010-ben is a GDP arányos deficit. A kormány erre szokatlan egyszeri intézkedésekkel reagált, bankadóval, konkrét kereskedelmi ágazatok megadóztatásával, az energetika, illetve a távközlés és a kiskereskedelem adóinak a bevezetésével. Mindezekre szükség volt az államháztartási konszolidáció miatt, a recesszió megelőzése véget és a kemény megszorítások megelőzése érdekében. Még fontosabb volt ennél, hogy időt nyerjünk a szerkezeti reformok bevezetésére. Ennek eredményeképpen a deficit helyzet javult, mínusz 4,2% GDP arány ról 2010-ben, 2012-ben 3% alá csökkent, és eh, eközben csökkent az államadóság, és 82%-ról 2010-ben volt ennyi, és 80% alá került 2012-ben. Miközben a magyar gazdaság 2009-ben 6,8%-kal zsugorodott, azóta visszaállt a növekedési pályára, bár hasonlóan alacsony szintű ez, mint az EU-nak a nagyobb részében megfigyelhető. Amikor korrigáltan figyeljük az árfolyam korrekcióval, az adósságállomány alakulását, akkor azt mondhatjuk, hogy csak nem 6%-kal csökkent 2011-ben. És ezek a szokatlan intézkedések ideiglenesek, ezt fontos hangsúlyozni. 2013-ban kivezetik őket, illetve megfelezi a kormány a bankokra kivetett adót. És a magyar kormány jelzést adott arra, hogy betartja a vállalásait, az ígéreteit. Ezeknek az elveknek, illetve az összefüggéseknek a fényében a szakpolitikáinkat úgy lehet megfelelően értékelni, hogyha mélyrehatóan, átfogóan vizsgáljuk őket a reformok fényében, illetve keretében is. Miközben kitartunk az átmeneti intézkedések mellett tudjuk, hogy az intézmények átalakítása és a gazdaság egészének az átalakítása lesz majd a próbája annak, hogy milyen sikeres és versenyképes hosszú távon ez a folyamat. Komoly reformokra kerül sor, és szeretném elmondani, hogy Magyarország Európa folyamatainak az élén áll, vagyis a korengedményes nyugdíjrendszereket eltöröltük, illetve bevezettük az adósságféket, és mindkét intézkedést tartalmazza a tavalyi Euró plusz megállapodás. Van egy maroknyi olyan ország, amely már a az alkotmányába is bevette az adóságféket, és remélem, hogy egyszer a Schuldenbremse ugyanolyan elterjedt szó lesz az európai angol nyelvhasználatban, mint a kindergarten például. Hmm. Vannak olyan reformterületek, ahol a legversenyképesebb európai országokkal tartjuk a versenyt, a egyes déleurópai országokkal összevetve Magyarország egy vagy két évvel előbbre tart, és három területet emelnék ki, a munkahely teremtést, foglalkoztatottság növelését, a üzleti környezet javítását, valamint az állam hatékonyabb működését. A reformok középpontjában áll a korengedményes nyugdíjrendszereknek a megszüntetése, több ösztönzést kaptak az emberek a munkavállalásra, az új munkatörvénykönyv alapján könnyebb felvenni, illetve elbocsátani dolgozókat és kezelni a túlóra e, igényt. Bevezettük a kettős német szakképzési modellt, és a felső oktatásban reformokat indítottunk a vállalkozások igényeinek a kielégítésére, és a az egyik legterhesebb terület a nyugdíj területnek a kezelése. Magyarország reformot indított el, és ez központi jelentőségű az államgazdaság, államháztartás egyensúlya szempontjából. Ehm, megszüntettük a korengedményes nyugdíjaknak a rendszerét, illetve felülvizsgáljuk a rokkant nyugdíjrendszernek a működését, inflációhoz kötjük a nyugdíjak emelését a svájci rendszer helyett, ami az üzleti környezetet illeti, a szakpolitikai intézkedések között szerepel a a vállalkozások adóterhének 19-ről 10%-ra csökkentése, ez segíti a kis és középvállalkozásokat, Eh, eltöröltünk több vállalkozásokat érintő kisvállalkozásokra kivetett adónemet, és egy átfogó eh, administratív tehercsökkentő programot indítottunk be, amely a, csak nem a GDP 2%-ával csökkenti a vállalkozások terheit. És központi elem továbbá a személyi jövedelemadó, egységes 16%-os mértéke, amely egy régóta kritizált problémát old meg, illetve kezel, hogy a járulékos terhek nem feltétlenül a legmagasabb kategóriában sújtják a keresőket. Az volt a célunk, hogy az európai kezdeményezés értelmében fizetődjék ki a munka, vagyis érje meg dolgozni ezt szeretnénk mi is megvalósítani, és kisebb, hatékonyabb államot bevezetni. Bevezettük a Szélkálmán eh, tervet is, amely 2012-ben 550 milliárd, 2013-ban pedig 900 eh, milliárdos eh, megtakarítást fog okozni. A 2011-es előrejelzésben Ezeket az intézkedéseket már anticipálhatta az Európai Bizottság. 2012-ben pedig a tervezett intézkedéseknek több mint 800, 80%-át végrehajtjuk. 2013-ra pedig további részét valósítjuk meg a programnak. Összefoglalásképpen elmondhatom, hogy az egyik legambiciózusabb és legszéles körűbb reformprogramot valósítja meg Magyarország. Egyes dolgokban élen jár, például a nyugdíjreform, illetve az adó, adósságfék. Más területeken Magyarország nincs lemaradva Európától, például a munkaerőpiac rugalmassága területén. Úgy látszik, hogy ezzel a problémával nagyon sok európai ország küzdködik jelenleg, hogyan lehet rugalmasabbá tenni a munkaerőpiacot. Van néhány olyan terület, ahol gyorsítanunk kell a reform folyamatot, például a tömegközlekedés és a helyi önkormányzatok területén. Ettől függetlenül majdnem minden reformot végrehajtottunk, amely szükséges ahhoz, hogy Magyarországot fenntartható növekedési pályára állítsa. Ez azt jelenti, hogy véget értek a zavaros idők, és ezek a reformok pedig garantálni fogják Magyarország növekedési esélyeit idén is és a jövőben is. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Akkor most uh, én megadom a szót uh, az összes frakció koordinátorának, vagy a koordinátor helyettesének. Jean-Paul kezdi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, a hozzászólásom inkább a formával lesz kapcsolatos, mint a tartalommal. Először is gratulálni szeretnék, hogy elfogadta, hogy elsőként jön el egy ilyen gazdasági párbeszédre. A képviselők kérték, nagyon sajnálom, hogy viszonylag kevesen vannak jelen a mai napon, de mondjuk azt, hogy a minőség helyettesíti a mennyiséget. És ezzel tulajdonképpen ma egy új gyakorlatot kezdtünk el, hogy az Európai Parlament elé eljönnek, és egy gazdaságról beszámolnak, olyan gazdaságról, ahol nehézségek vannak, és az adott ország kormánya pedig különböző intézkedéseket hoz, és ezekre az intézkedésekre itt a adnak magyarázatot. Nem érzem magam feljogosítva, hogy értékítéletet mondjak a gazdaságpolitikájukról, vagy egyes intézkedéseikről. Egy olyan programot vázolt fel, ami koherensnek tűnik, olyan elemeket sorolt fel, amelyek úgy tűnik, hogy a kormány szeretné megvalósítani a javaslatokat, és ez már egy különbség, mert korábban ez a parlament sajnálatát fejezte ki, hogy a tagállamok nem valósítják meg a bejelentett intézkedéseket, és most az marad csak hátra, hogy megnézzük, hogy ezen intézkedések mennyire hatékonyak, illetve a kormány és a lakosság, a magyar lakosság mennyire óhajtja ezt a kilábalást. Miután nem ítélkezem a kormánya fölött, egy dolgot szeretnék mondani barátként. Én attól tartok ma, hogy bizonyos elemek, amelyek Magyarországról származnak, és amikről nem tudjuk, hogy jók-e vagy nem, esetleg egy kicsit megfertőzik azt a képet, amit az önök hazájának a gazdasági kilábalásáról látunk. Ezért azt mondanám, hogy fontos, hogy a magyar kormány a bizottság kérésére elvégezze mindazokat a feladatokat, amik szükségesek, amik nem gazdasági problémák, hanem etikai jellegű kérdések, és amik egy kicsit most enyhén szólva ködöt visznek, vagy ködösítenek bizonyos intézkedések tekintetében, amiket az ön kormánya meghoz. Én nagyra értékelem a gazdasági erőfeszítését. Köszönöm, miniszter úr! We'll collect a, a few points. Néhány eh, kérdést akkor meghallgatunk, és eh, utána jönnek a válaszok. Udo eh, az SND frakció nevében. Igen, köszönöm, elnök asszony. A szociáldemokraták nevében én is csatlakozom ahhoz, amit Gozesz úr mondott, nagyon fontos dolgokat mondott Egyrészt ugye miniszter úr, most arról van szó, hogy arról beszéljünk, hogy mi az, ami lehetséges, és mi az, ami nem lehetséges. Itt most a gazdasági és pénzügyi bizottságban vagyunk, ahogy Gozesz úr is mondta. Van egy bizonyos feszültség az Európai Unió és a magyar kormány között. Ez nem a gazdaságpolitikát érinti, hanem olyan feszültségről van szó, amely arról szól, hogy betartják-e, tiszteletben tartják-e az európai értékeket. Nyilván ez más lapra tartozik, és más szakbizottság feladatköre, de mielőtt a lényegi kérdéseket is említem, ezt meg kellett említeni, mert ez az egyik konfliktus terület Magyarország és az Európai Unió között. Egyébként innentől kezdve én magam inkább a gazdasági kérdésekre szorítkoznék, és szeretném szeretném, eh, hogyha válaszolna az alábbi eh, kérdésekre a felzárkózónak nevezhető országok közül jó néhányban a külföldi valutában történő eladósodottság egy nagyon komoly eh, kérdés. A technikai és a politikai kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy hogyan lehet ezt menedzselni, hogyan lehet ezt túlélni a kormány politikájában. Eh, változnak a gazdasági körülmények, eh, változnak a pénzügyi eh, körülmények, hogyan kerüli el egy ország, hogy a szakadékba zuhanjon. Itt most konkrétan érdekel Magyarország, Magyarország álláspontja ezzel kapcsolatban. Mit tud elmondani ön a saját tapasztalataik alapján? Mi az, amit lehet tenni, helyes megcselekedni, és mi az, amit helytelen megcselekedni, illetve mekkora a mozgástér, ami Eh, szükséges eh, a felügyeleti rendszer elkészítésekor. Ugye a CRD 4-esről beszélünk most, ami a tőke megfelelési mutatókra vonatkozó legújabb eh, rendelet, és megint csak felmerül a kérdés, hogy mi az, amit európai szinten kell szabályozni, és mi az, amit nemzeti szinten kell szabályozni, mennyit hagyjunk meg, mennyi munkát hagyjunk meg a standardok elkészítésekor a nemzeti hatóságokra. Érdekelne, hogy ön hogy, szerint hogy néz ki a jó európai piacfelügy, pénzügyi felügyelet? So thank you very much. Uh, thank you very much for uh, appreciating the willingness uh, to be. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek, és nagyra értékelem az elhangzottakat, és a, az indító helyzet ismertetésemben szeretem volna ismertetni a logikát, illetve hogy mit miért teszünk. A magyar kormány nem minden esetben fejti ki, hogy miért teszi, amit tesz. És hogyha külső nézetben szemléljük, akkor előfordulhat, hogy a nagy összkép nehezen áll össze, és nagyon zavaros időszak áll mögöttünk az utóbbi másfél év formájában. Óriási jogszabály tömeget vezettek be, és a magyar helyzet a jogszabályoknak a végrehajtását nem mindig e, igazolta vissza, és mindenképpen ebbe az irányba versenyképesen szeretnénk előre haladni, és a túlzott deficit eljárás többek között elhangzott, még ha nem is egészen konkrétan, az Európai Bizottsággal tárgyalásban állunk. A bizottság bejelentette a lehetőséget, hogy a strukturális alapokból folyosított, illetve kohéziós alapokból folyosított forrásokat befagyaszthatja. Február elején küldtünk egy levelet az Európai Bizottságnak, és ezekben, e, ebben a levélben kifejtettük az intézkedéseket az idei év költségvetésének, illetve a jövő évi költségvetésnek a kiigazítása érdekében 0,4 ennek a kiigazításnak a hatása a költségvetési hiányra. Tehát az Európai Bizottság jövő évre előrejelzett értéke 3,25 százalék. Hogyha ezeket az intézkedéseket összeadjuk, 3,25 mínusz 0,4 alá kerülünk a 3 százalékos értéknek, és a magyar kormány eltökélt a 3% alatti deficit érték tartásában, mert mély meggyőződésünk, hogy ez a magyar polgárok érdekét szolgálja, hogyha az államháztartási hiány mértéke 3%-nál kisebb, akkor ezzel csökken az adósság állomány, ami nagyon magas szinten áll, és a legjobb módja az adósságállomány csökkentésének a 3% alatti államháztartási hiány. És az ezt lehetővé tevő intézkedések már megkezdődtek. A jövő évi költségvetés 3% alatt tartása irányában elkötelezettek vagyunk, és a szükséges intézkedésekre is készek, hajlandók. Nagyon zavaros időket élünk. Az év során módosítani kell az államháztartást, költségvetést. Tavaly több mint 4 százalékos kiigazításra volt GDP arányosan szükség ennek érdekében, mert úgy láttuk, hogy a növekedési kilátások romlottak Európa szerte, és ez is kihatott a magyar gazdaságra. Tehát ezt ahogyan a múltban is megléptük, ezúttal is elkötelezettek maradunk a 3% alatti deficit eh, irányában, és már februárban meghoztuk a szükséges intézkedéseket. Reméljük, hogy az Európai Bizottság is belátja majd, hogy ezek elérik majd a hatást, és nem lesz szükség ilyen intézkedésre, mint a kohéziós források befagyasztása. Tehát ezek nem válnak majd valóra. A második kérdésre válaszolva, ahogyan én értem, leginkább a tapasztalatainkra vonatkozott arra, hogy a deviza adósságállomány, eladósodottság kezelése hogyan valósítható meg. Hogy a lakosság devizahitel állománya hogyan kezelhető. Ez az egyik legnehezebb probléma, és azt mondanám, hogy nincsen tankönyvi megoldás erre a nehéz problémára, nem fognak erre tankönyvi megoldást találni. Ez a gordiuszi csomó a magyar gazdaság számára, és a magyar kormánynak kell ezt tevőlegesen megoldania, valamit tennünk kell a megoldás érdekében. Számos tanulmányt átvizsgáltam, és nincsen a szakirodalomban erre eh, más, mint néhány alapelv. Nagyon nagy ennek a nagyságrendje a lakosság devizahitel eladósodottsága magas, ezt kell valahogyan megoldani. Több mint másfél éve munkálkodik a magyar kormány ezen, és azt hiszem, hogy sikerült minden érintett számára elfogadható megoldást találnunk. Ez a legfontosabb. Nem szeretnék most részletekbe belemenni, mert itt nagyon összetett intézkedések merülnek fel, például kamatvédelmi illetve árfolyamvédelmi rendszert vezettünk be azok számára, akik nem tudják vállalni a törlesztő részleteket, és a, az árfolyam ingadozások miatt erős volt a veszély, hogy ezek a hitelek bedőlnek, és arra is lehetőséget biztosított a kormány, hogy forint hitelre alakítsák át egy 25%-os arány mellett ez a bankok számára veszteség, lehetőséget kaptak ennek a leírására 30%-os mértékben. Tehát a bankadóból 30%-át leírhatták ennek a tőke, illetve a teher megosztás keretében. És egy eszközkezelő céget hoztunk létre, amely 25 ezer devizahitel bedőléssel veszélyeztetett otthont véd meg. Tehát ez egy összetett rendszer, több oszlopon áll, és nagyon kemény tárgyalások eredménye a, a szereplőkkel. Nincsen tehát tankönyvi megoldás, és ami a legfontosabb, az, hogy december 15-én a megállapodást követően a bankokkal nem csak az intézkedésekről állapodtunk meg, hanem arról is, hogy a bankadó megfeleződik majd 2013-ban. 2014-ben pedig a magyar bankadó az európai szintű bankokra kivetett adókkal összhangba kerül, majd nem tudjuk, hogy ez hogy alakul majd vagy az is előfordulhat, hogy az európai átlag alá kerül a magyar bankadó. Köszönöm szépen, most azt javaslom, hogy kettesével vegyük a kérdéseket. Ole Schmidt következik az Aldétól, a más frakcióktól nincsenek képviselők, és akkor utána pedig Vertman Kohl kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy eljött. Liberális demokraták nevében nagyra értékeljük jelenlétét. Az első politikai emlékem az 1956, és az, hogy Magyarország egy bátor ország és bátor lakosai vannak az első kérdésem egy kicsit általános jellegű, de remélem, hogy ezzel együtt meg tudja válaszolni. Gondolja, -e, hogy Magyarországot jelenleg tisztességes, igazságos módon kezeli az Európai Unió e napokban? Ez kapcsolódik ahhoz a vitához is, hogy befagyasztásra kerülnének esetleg a következő évben egyes alapok a másik pedig a Euro Plus paktumot érinti. Ez ugye ez egy kongregáció, mert mi ugye ebből kilógunk, ez lehet, hogy az én hazám szempontjából hiba, de mi a véleménye Magyarország vonatkozásában? Kívül kell maradniuk az Plus pak, csomagból vagy a nagyobb együttműködés egyebekből, és az utolsó pedig az euróra vonatkozik általában. Van-e ütemtervük arra vonatkozóan, hogy mikor csatlakoznak az euróhoz? Köszönöm. Corinne. Uh, thank you very much for Korin, köszönöm szépen, hogy eljött körünkbe a Gazdasági és Pénzügyi Szakbizottságunkba. Mint a Sixpack, a hatos csomag egyik jelentéstevője, azt mondom, hogy az legfontosabb volt, hogy a demokratikus elszámoltathatóság és átláthatóság növekedjen. Nem csak a tanács titkos tárgyalásain bonyolódjanak az ügyek, hanem itt a parlament közleműködésével. Ezért nagyon örülök, hogy ön nyitott és vállalta ezt a párbeszédet. A magyarországi politikák magyarázatából világos, hogy a hatos csomagnak a kapcsolatos, hogy növekli kell a strukturális reformokat, a fegyelmet, és éppen ezért nagyon fontos a gazdasági növekedésnek az elérése. A számok nem annyira rosszak a jelenleg, mindazonáltal vannak egy a konkrét kérdéseim, amiket szeretnék választ kapni. Először is a stabilitási kilátások azok nem csak számoktól függenek, nem csak a mennyiségi, hanem a minősége is nagyon fontos a közkiadásoknak, az államháztartásnak az nyugdíj alapokat beolvasztották a költségvetésbe, és ezzel csökkentették a deficitet, amit nem igazán egy fenntartható megoldás, és negatív hatása van arra, amit korábban említett, ami önöknek nagyon fontos, hogy egy fenntartható nyugdíjrendszer legyen a jövőre nézve Azt is említette már, hogy a szankciók, amiket Oli Rehn biztos úr kilátásba helyezett. Milyen intézkedéseket fognak hozni az elkövetkezendő hónapokban annak érdekében, hogy a politikájukat valóban hozzáigazítsák ahhoz, amit úgynevezett közös európai megközelítésnek tekintünk a hatos csomag a six-pack értelmében ahhoz, hogy valóban helyreálljon a versenyképesség is. Azt, ezt követően említette Christine Lagarde asszonyt, illetve a felelős megközelítést, de amennyire én tudom, az IMF nem hajlandó támogató programot biztosítani Magyarország számára. Hogyan kezelik ezt a kérdését? kérdést, és hogy ha az IMF-hez, a Nemzetközi Valuta Alappal szeretnének egy ilyen programot tárgyalni. Ez egy szerintem érdekes kérdés, erről szeretnék hallani öntől. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most következnek az igazán gazdasági jellegű kérdések a párbeszéd kapcsán. Az első kérdést illetően hogy hogy tisztességesen és igazságosan bánnak-e velünk. Ez egy olyan kérdés, amit eh, nagyon sokszor felvetnek az újságírók, és azt kell mondanom, hogy én csak azt tudom mondani, hogy hogyan érzem magam, amikor ez a kérdés vetődik fel, ez egy egészen más dolog. Más dolog az, hogy mit kell tenni egy gazdaságban, mit tettünk, vagy mit ö, eh, teszünk, és mit tesszük, amit kell. Szerintem nem igazán jó kérdés az, hogy hogyan érezzük magunkat, vagy mit gondolunk, az, hogy mit érzünk igazságosnak, vagy nem érzünk dolgot, az egy dolog. A 3 százalékos deficit elérése az egy dolog. A költségvetési javaslatunkban idénre az volt, hogy 2,5 százalék legyen, aztán 2,7-et mondott a bizottság, ez mindenképpen 3 százalék alatt van jövőre, mindenképpen a 3 alá akarunk kerülni. Nagyon határozott elkötelezettségünk van, ez a legfontosabb, és számos intézkedés hozunk ennek érdekében, különböző reformokat valósítunk meg, és reméljük, hogy ezen reformok jelentősen fogják befolyásolni a gazdasági növekedést, és segítik a kilábolásunkat a válságból. Tehát az, az, hogy az ember mit és hogyan érez, az egy dolog, másik dolog, hogy mit kell tenni, mi tesszük, amit tennünk kell, ez a legfontosabb. A második az Euro Plus csomag, a Europe pluszpek. Magyarország csatlakozott Svédországhoz hasonlóan, mert egy problémánk van, hogy vannak olyan intézkedések az adóharmonizáció területén a konszolidált vállalati társasági adó, amit Magyarország nem vállalt. De ahogy említettem, nagyon sok lépés van, amit mi már is megvalósítottunk, a nyugdíjrendszer és így tovább. Tehát megvalósítottunk, számos lépést tettünk az Euro Plusból, anélkül, hogy a csomaghoz önmagához az adókérdések miatt csatlakoztunk volna. De ha Magyarország, de azt hiszem, hogy más közép-kelet-európai ország is versenyképesek akarnak lenni Európában, akkor az adó és az adópolitika döntő fontosságú hogyan tudunk külföldi beruházásokat vonzani a hazánkba. Egy kedvező adózást kell kínálnunk, kedvező adókörnyezetet, és jelenleg ezt tesszük. Az a, a six-pack, a hatos csomagra vonatkozó kérdés. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb eredmény a magyar elnökség számára, hogy a six a sikerült keresztül vinni, és szigorúbb szabályokat jelent a költségvetési fegyelem terén. Ez az, amit szerettem volna elmagyarázni. A másik kérdés, hogy az időzítés rendkívül fontos. Ahhoz, hogy reformokat lehessen megvalósítani, ahhoz idő kell, és azt kell megtalálni, hogy hogyan lehet időt nyerni, vannak országok, nem akarok most megnevezni, de vannak országok, amelyek számára az Európai Központi Bank időt vásárol, vagy ad, ahogy meg tudják valósítani a reformjaikat. Mi azonban nem vagyunk tagjai az euróvezetnek elnök, ez az a terület, ahol minden egyes suttogás is itt is hallható. Nagyon sok a suttogás a teremben. Kérem, hogy ezt hagyják abba, amíg a államtitkár úr beszél. Suttogás nélkül ez esetben, tehát időt nyerni nagyon fontos hogyha nem tagja valaki az euróövezetnek, akkor más megoldásokat kell keresnie, ezt tettük, és szerintem ezt az időt nagyon jól használtuk fel, és megvalósítottuk a reformokat. Az IMF Nemzetközi Valuta Alap tárgyalunk a Nemzetközi Valuta Alappal és az Európai Bizottsággal is, ahogy ezt már korábban említettem. A tárgyalások még nem kezdődtek meg, hanem ö, ö, párbeszédet folytatunk. A bizottság említett néhány olyan pontot, amiket rendezni kell, mielőtt a tényleges tárgyalások megkezdődhetnének. Az egyik az a a központi jegybankkal kapcsolatos törvény megszegésével kapcsolatos ügy. Január 17-én a bizottság levelet intézett a kormányhoz, február 17-én erre válaszolt a kormány, szerintem ez elrendezhető, É, várjuk a bizottság válaszát, és szerintem utána hivatalosan elkezdhetjük a hivatalos tárgyalásokat. Szerintem minden érdekelt félnek, a bizottságnak, a Nemzetközi Valutalapnak és Magyarországnak egyaránt érdeke, hogy viszonylag gyorsan lemenjenek a tárgyalások. Elnök, köszönöm. Egy kicsit fel kell gyorsítanunk. Korin, csak nagyon gyorsan, hogyha még szeretnél hozzá szólni mert utána még van néhány további kérdésünk. Egy dolgot szeretnék tisztázni, mert ön helyesen mondta, hogy a strukturális reformokhoz idő kell, és az EKB-nak köszönhetően valójában időt kap az eurozóna, de ennek persze hatása van az eurozónán kívüli országokra. Az IMF is egyébként készen áll arra, hogy segítséget nyújtson. Önök tehát akkor ez azt jelenti, hogy tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy egy támogatási programba lépjenek az IMF-fel, mert azzal időt vásárolnának önök is. So, what I wanted to say... Valójában én azt akartam mondani a nyilatkozatomban, hogy hogy az elmúlt másfél évben a legfontosabb reformjainkat végrehajtottuk, ez egy turbulens időszak volt, amelynek most már vége, és most várjuk a reformok eredményeit. Az IMF történetehez képest más. Tavaly szeptemberben láttuk, Eh, ezt az európai bizonytalanságot, ezt a turbulenciát, amely az európai piacokat elárasztotta, és ez a magyar államkötvények hozamát feltolta, felnyomta. Eh, Magyarország finanszírozni tudja a saját adósságát a magánpiacokról, a jövőben is képes lesz erre, de az, hogy milyen a hozamszint, az azért egy kérdéses. Eh, az elmúlt negyed évben a hozamok magas szinten beragadtak, és ezért fontos az, hogy legyen egy védőhálónk. Nem akarjuk használni. Maga a tény, hogy van a védőháló, azt jelenti, hogy csökkenni fognak az elvárt hozamok, és stabilabb lesz a forintárfolyam nem akarok megint országokat megnevezni, de hasonlítsuk össze Magyarországot egyes dél-európai országokkal. Miért ment le 7%-ról 3%-ra az elvárt hozam. Azért, mert az EKB nagyon nagy mértékben szerepet vállalt ebben a folyamatban. Nekünk viszont ez a lehetőségünk nincs meg. Nekünk egy másik védőhálót kell találnunk. Ez az a védőháló. A védőháló az EU-val és az IMF-fel folytatott tárgyalás. Köszönöm. Uh, thank you. So, um... Köszönöm. Teodor következik. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sigur că Ungaria este o țară dezvoltată, dezvoltată ca Germania sau ca Franța. Igaz az, hogy Magyarország uh, egy fejlett ország, de nem annyira magasan fejlett, mint uh, Németország vagy Franciaország. Nyilván Románia sem olyan fejlett, mint az EU sok más tagállama. Engem az érdekelne, hogy az intézmények, az európai pénzügyi alap, az IMF meg tudja érteni tényleg azokat a nehézségeket, amelyekkel ezek az országok szembesülnek, és figyelembe veszi-e ezeket a nehézségeket. Én figyelemmel kísértem a magyar kormány eddigi erőfeszítéseit, és a terveit is figyelem. Összehasonlítottam ezt a román intézkedésekkel, illetve más intézkedésekkel válságsújtotta országokban. Az a transnacionális vállalatok profitja jobb mérce, mint a fizetések csökkentését mérlegelni. Nyilván eltérnek erről a vélemények. Nyilván a megfigyelők figyelik ezeket az intézkedéseket, és nem mindig értenek egyet ezekben a kérdésekben. A magyar kormány azt mondta, hogy a Nemzeti Bank irányító testülete majd valami fajta megoldást fog találni. Miközben az IMF kritizálja ezt az intézkedést, illetve a monetáris tanácssal kapcsolatos dolgokat mert azt állítják, hogy a Nemzeti Bank függetlensége került veszélybe. Szerintem ez nem feltétlenül egy hiteles panasz vagy felvetés. Eh, nyilván ezek fiatalabb demokráciák, mint eh, a eh, nyugat-európai demokráciák, és nyilvánvalóan nem annyira szilárdak az alapok, a fékek és ellensúlyok rendszere, mint azokban a fejlettebb országokban. Itt ezekben az országokban a kihívások között említendő a jövedelme ezeknek az embereknek a különböző felügyelőbizottságokban, tanácsokban. A, az Európai Bizottság az önök beavatkozását a fizetések ügyébe szintén kritizálta, és megint csak megkérdőjelezte a függetlenséget. Nem veszi figyelembe az országok sajátosságait. Maradjunk Romániánál, azt jobban ismerem, onnan veszek egy példát. A biztosítás felügyelet felügyelőbizottsági fizetése, tehát a, a csúcsvezetők, a biztosítás piac fizetősei 5000 és 10000 euró között vannak havonta. Tehát ezek az igazgatóság és bizottsági tagok ennyit kapnak. Miközben az állami, tehát ezek a magánbiztosítók igazgatósági fizetései, miközben az állami fegye, állami hatóság 17 ezer eurót fizet az elnökének. Ehhez képest a román átlag jövedelem az 500 százalékos, 500 eurós, bocsánat. És ennek fényében elhangzott az, hogy a, az IMF ne avatkozzon közbe ezekbe a kérdésekbe, mert itt azért szuverenitási kérdések is megfogalmazódnak. Magyarország továbbiakban is védelmezni fogja-e ezeket a döntéseket? Szerintem minden joga megvan hozzá. Ervas következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Először is az ön hazája az első, amely részesült 2008-ban a fizetési mérleg támogatásban. Amikor önök hatalomra jutottak, akkor már folyamatában voltak az események. Mit tettek ezzel a segtséggel amit az ön hazája annak idején megkapott? úgy látszik, hogy ezt a támogatást nem volt elég ahhoz, hogy a helyzetre állítsák a helyzetet. Mi több, azt mondja, hogy több mint 300 jogszabályt fogadtak el. Ezek között azonban több olyan is van, amelyik abszolút inkompatibilise az európai ö, szellemmel, többek között a központi, a Nemzeti Bankra vonatkozó. Most eh, nem mondom azt, hogy az átlag, nem az a kérdés, hogy egy eh, fizetés az átlag fizetésekhez képest túl eh, magas-e vagy sem, hanem az, hogy milyen státusza van egy nemzeti banknak a másik pedig az, európai, az euróvezetnek a fontossága, és az, hogy milyen szinergia lehet az euróövezet és a nem euróövezet tagja között. Ezt én nem vitatom. Azonban ebben az esetben az a státusz, amit a saját bankjuknak adnak, és azok a feltételek, amikkel készülnek ahhoz, hogy tényleges tagjai legyenek az Európai Uniónak, annak hatása van. Vagy akkor azt kell mondani, hogy ki, akar lép, ki akarnak lépni az Unióból. Amikor stigmatizálják azt, ahogy az Európai Bizottság bizottság kezeli Magyarországot, akkor én nem értem, hogy az önök kormánya ahelyett, hogy az Európai Unióból és a bizottságból csinálja a fekete bárányt a belpolitikai célok érdekében, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy európai szinten a jó válaszokat keressék együtt egy olyan helyzetre, amiben az önök hazája, vagy esetleg más Európai Uniós országok is vannak amikor ön azt mondja, hogy ennyi jogszabályt fogadtak el, mondja már meg nekem, hogy ezek a törvények mennyiben segítették azt, ami, annak a megoldását, ami Magyarországon a legnagyobb probléma, a kis és közepes vállalatok hálózata és annak a probléma. Azt mondják, hogy a kis és közepes vállalatok élete egyszerűen pokollá vált jelenleg, éppen azért, mert különböző jogszabályok és bürokratikus intézkedéseket hoztak a 300 jogszabály, vagy annál is több területén, mit tettek az adózás területén? Mert az egyik nehézség nekem éppen úgy tűnik, hogy az az önök országában, hogy az a adó reform, amit bevezettek. Én nem vagyok az Euro Plus-nak a nagy híve, ezt nem fogadták önök el. Ez egyetlen ok, amiért éppen, hogy el kellett volna szerintem fogniuk, mert ott van egy adóharmonizáció. Az összes többi kérdés, ami aminél azon, hogy hogy bizonyos egyenlőtlenségeket növelnek például a munkaerőpiacon, ott nagyon jó diáknak mutatkoztak azon eredményekkel, ami látható. Tehát az adóreform területén hogyan akarják helyrehozni a, a és hogyan akarják finanszírozni az adósságaikat, ahelyett, hogy tovább mélyítenék az egyenlőtlenségeket az általányadóval, amit bevezettek. És végezetül örül annak, hogy milyen eredményeket értek el, de őszintén szólva mindenki tudja, hogy hogyan érték el ezeket az eredményeket. Egy egyszerűen nyílt titok, egy egy alkalmi megoldást alkalmaztak, egy van shotot, tehát a magán pénzét lenyúlták, átirányították. Hogyan fognak ebben a stratégiában tovább menni, mert szerintem már nem sok magán nyugdíjbiztosítójuk van, amit még be lehetne építeni a magyar állam költségvetésébe. Um, we haven't got a great deal of time left. Nem sok időnk maradt, úgyhogy a két fennmaradó kérdést vegyük még, hogy együtt adhasson választ a miniszter úr Szilvi, illetve Jödikó. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy jelen van, és jelentéstevőként a hatos csomag kapcsán nagyon örülünk, hogy elfogadta a gazdasági párbeszédre szóló meghívást, és akkor, amikor elfogadták ezt a szöveget, már akkor is nagyon szép eredmény volt Magyarország részéről. Nos, agresszivitás, illetve hízelkedés nélkül szeretném megkérdezni a következőt. Nincs-e olyan érzése, hogy az Európai Unió legnagyobb közös értéke a jog tiszteletben tartása, a jogállamiság, ami a polgárok számára lehetővé teszi, hogy korrekt módon élhessenek, és a vállalkozások számára, hogy kiszámítható jogi környezetben működhessenek. A jegybank függetlenségének a kérdése, illetve a biztosító társaságok, illetve mindazok, amelyeket kemény változások érintettek, nincs olyan érzése, hogy az Európai Unióban ez jelentősen bonyolítja a helyzetüket, illetve a magyar imást nem javítja, még ha nem is idealista megközelítésből, hanem a befektetői környezet szempontjából, és a jegybankhoz hasonlóan. A függetlenség a többi intézmény esetében is fontos, az európai úton járnak el továbbiakban, és az euróövezethez csatlakozva. Schmidt úr felvetette ezt a kérdést, ott felmerülnek különböző korlátozások, ezeknek pedagógiai jellege van, ezeket internalizálni kell, el kell sajátítani, és a, a egy olyan ország esetében, amely az irányelvek bevételében nem mutatott eddig tökéletes példát a gazdasági tevékenységben, és az országaink növekedése szempontjából nem fontos-e, hogy tiszteletben tartsuk a jogállamiságot. Köszönöm. Ildikó. lesz az utolsó kérdező. Pen elnök asszony, és tisztelettel köszönöm Eh, államtitkár úrnak ezt a higgadt és részletes eh, tájékoztatását és köszönöm képviselőtársaimnak is a kérdéseit a higgadt kérdéseket is és az indulatos kérdéseket is. Eh, nyilvánvaló hogy részlehajló vagyok magyar képviselőként és annak a pártnak az alelnökeként amelyik éppen kormányoz úgyhogy fogadják el ezt a részrehajlásomat. E, ugyanakkor számomra a számok mindig beszédesebbek mint az érzelmek nyilvánvalóan közgazdász vagyok és hiszek a számokban és hiszek abban is hogy a bizottság e, részrehajlás nélkül és önök is részrehajlás nélkül e, dolgoznak ebben a bizottságban. rögzteni szeretném még egyszer a legfontosabb dolgokat. magyarország amikor two thousand and four ben csatlakozott a Unióhoz, akkor indult ellene a túlzott deficit eljárás, és a hiány számai 9%-10%-os mértéket is értek, és folyamatosan növekvő tendenciát mutattak, miközben a gazdasági növekedésről már régen nem tudtunk beszélni, akár 7%-os mínusz, vagyis csökkenő mértéket is elértek ezek a számok. Igen, Magyarország volt sajnos az első, amelyik a válságot megelőzően az eu hoz fordult segtségért mert különben államcsődöt jelenthetett volna az előző kormány. hogy milyen intézkedéseket tettek nyilván nem eleget képviselő asszony hiszen a számok nem javultak e, sőt tartós e, recesszió volt magyarországon. two thousand and ten ben történt egy kormányváltás és ennek a kormánynak elkötelezett szándéka volt a tekintetben hogy egyrészt együttműködő az eu val másrészt pedig a költségvetési hiányt three alá szortja tendenciájában és a gazdasági növekedést is be fogja indtani. ez terv szintjén is megjelent amit a bizottság is pozitvan értékelt. mi történt az elmúlt két évben? az elmúlt két évben a hiány mértékű volt sőt az elmúlt évben 1,7 os növekedést mutatott a gazdaság. Azt hallom, hogy nem az intézkedésekkel van a baj, hanem a szellemiséggel. Hát képviselőtársaim, én a szellemiséggel nem tudok vitatkozni, a számokat viszont értem. Azt látom, hogy ezek a számok azt mutatják, hogy az a gazdaságpolitikai irány helyén való és jó irányba mutat, amit ez a kormány megtesz és célul tűzött ki azt viszont nem értem, hogyha ezek a számok jók, és a... Eh, Ildikó, you're supposed to be asking a question, not doing the minister's job for him. Ildikó, kérdést kellene feltenni, nem a miniszter úr nevében beszélni. Elnök azt mondja, engedje meg, hogy végre éljek azzal a lehetőséggel, hogy hozzá is szólhatok a bizottsági ülésen. Felteszem a kérdést is. Egyébként a képviselőtársaimnak is föl fogom tenni a kérdést tehát az irány jó, a számok megfelelőek az értékelések ugyanezt mutatják és akkor azt mondják hogy a mi gazdaságpolitikánk nem megfelelő azt mondják hogy van néhány intézkedés ami nem jó ami nyilvánvaló ennyi döntésben. E, e, elnök asszony e, ha ez a számok szintjén jó és irányában jó akkor azt kérdezem miniszter úrtól és képviselőtársaimtól mi az, amit módosítani kell, mi az, ami nem elfogadható. Miért érzem azt, hogy az elmúlt hónapokban Magyarország a kirakatba kerül, miközben I'm sorry, Ildikó. Look, you, you, you, you have had four minutes now. egy Ildikó négy percet kapott, ez egy gazdasági párbeszéd a szakbizottság és a magyar miniszter között. Ön pedig négy percet beszél, miközben nincs időnk, hogy meghallgassuk a minisztert. Ha van egy kérdése a miniszterhez, kérem tegye fel, nagyon sajnálom, nézzen rá az időt mutató kijelzőre. Köszönöm. A kérdésemet feltettem az utolsó mondatban, lehet, hogy ön nem értette, e, és elnézést kérek, hogy önt föl sikerült e, zaklatnom a kérdésemmel. Thank you. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Maradt még némi idő, ugye? Si vous voulez de l'ordre... Elnök asszony, hogyha rendet akar, akkor azonnal rendet kell teremteni itt az ülésen. S nincsen ok arra, hogy a látogatók, akik ide benézegetnek, azok zavarják az ülést. A minisztert akarjuk meghallgatni. Fontos, hogy a parlamenti képviselők betartsák a hozzászólási időt, de ez nem egy társalgó. I was coming to that next, right. Igen, erre rá is akartam volna térni a következő pontban. Miniszter úr, Köszönöm szépen. Igyekszem nagyon röviden fogalmazni. A jegybanki törvény értelmében, hogy így fogalmazzak, a Magyar Jegybank független volt, független és független lesz. Ez a fő üzenet. És azt is megmondom, hogy miért. Nem azért, mert valaki ezt kéri, hanem mert a tapasztalataink azt mutatják, hogy a Magyar Jegybank azért legyen független, hogy rajta tarthassa a szemét az árstabilitáson, mert volt már olyan időszak elnök, elnézést, korábban már elmondtam, hogy ide hallatszanak a suttogások. Alig hallom a miniszter urat, holott mellette ülök. Tudom, hogy jön a szavazás. Kérem a képviselőket, hogy ne most beszéljék meg a szavazás kérdéseit, erre majd később lesz lehetőség, és csak ha mindenki csöndben maradt, akkor folytassuk. A 90-es évek közepén Magyarországon 25-29 százalék infláció volt eh, két-három évig. És tudjuk, hogy milyen fájdalmas egy ilyen óriás infláció, és 10 millió magyar érdekében függetlennek kell lennie a Magyar Jegybanknak a jövőben. Ma is független, és a Magyar Jegybank feladata nagyon fontos az infláció féken tartása területén, ami pedig a kötelezettség szedési, szegési bocsánat, eljárást illeti. Két olyan pont maradt még, amit az Európai Bizottsággal tisztáznunk kell. Az egyik arról szól, hogy a Magyar Jegybank elnökének fel kell esküdni a magyar alkotmányra, és ezt azonban minden köztisztviselőnek meg kell tennie, a magyar alaptörvényre esküt kell tennie, és ez az európai jogszabályokat is tiszteletben tartja, illetve a magyar alaptörvény, illetve alap, alkotmány írja ezt elő. És ez nem befolyásolja a jegybank függetlenségét. Elnök, továbbra is beszélgetnek, kérem, hogy ezt fejezzék be. Aztán a második pont, ami korábban már elhangzott, az a jegybank elnökének a javadalmazása. Van egy általános szabályunk a köztisztviselők fizetésére, és erre az esetre is ezt kell alkalmazni, úgy gondolom. Hat kérdést vetett fel az Európai Bizottság. Négy pontra a magyar hatóságok azt mondták, hogy rendben, ez befogadható. Az egyik például az a lehetőség, hogy a pénzügyi szervezetek felügyelete, illetve a jegybank összevonása, azt mondták a magyar hatóságok, hogy rendben, ezt nem lépjük meg, és két olyan pont van, ami nagyon gyorsan tisztázható, letárgyalható, tehát nem fenyegeti Magyarországon a jegybank függetlenségét semmi mert ahogyan említettem, ez 10 millió magyar érdekét szolgálja, hogy um, jegybank független legyen és maradjon. Ami pedig a bűnbakok kérdését illeti, és ez kapcsolódik az ön által feltett kérdéshez. Ez egy teljesen más kérdés. A gazdaságpolitikában azt kell tennünk, amire szükség van, el kell végezni a házi feladatot, meg kell lépni a reformokat, ez a lényeg, rendbe kell tennünk a költségvetést, csökkenteni kell az adósságállományt, ezt tesszük. És a többi kérdés ehhez képest egészen eltérő. Ami a KKV-k érdekeit illeti, a reformok és az intézkedések éppen az ő érdeküket szolgálják. Tegnap jelentettem be, hogy Magyarország a strukturális alapokból kapott támogatások feléből a kis és közepes vállalkozásokat támogatja a K plusz F területen innovációban. Tehát ennek a pénznek a fele a kis és középvállalkozások fejlesztését, fejlődését szolgálja. Majd ezt is célszerű értékelni a tények síkján. Az administratív terhek csökkentése kapcsán egy számot mondani, megfeleztük a kormányhivataloknak a számát megfeleztük, mert felelőtlenül költötték a forrásokat, a pénzt. Több mint 300 volt, és ezeket megfeleztük létszámban aztán az euróövezethez való csatlakozásra is e, vonatkozott egy kérdés. Amikor az Unióhoz csatlakozott Magyarország, akkor a szerződésben vállaltuk, hogy az euróhoz is csatlakozunk, de előtte teljesítenünk kell a követelményeket. A deficit most már nagyjából helyes pályán halad, tehát ezt el fogjuk érni. A probléma az államadóság szintjével kapcsolatos, ami nem csökkent, illetve nem kisebb 80%-nál az adósságállomány csökkentése érdekében erősebb növekedést kell megteremtenünk. A reformok ezért fontosak, mert fokozzák a növekedést, és másrészt pedig az államháztartási hiányt egyértelműen 3% alá kell csökkenteni. És elkötelezettek vagyunk az euróba való belépés mellett, de az a kérdés, hogy először teljesítenünk kell ennek a feltételeit. Ami pedig az önkéntes, illetve a magánnyugdíjpénztári pillért illeti. Ez fontos, hogy szóhasználatban tisztázzuk, ez egy kötelező eh, magányugdíj rendszer volt. Ez egy eh, ellentmondás, fogalmi ellentmondás, hogyan lehet kötelező és eh, magán egyszerre. Tehát miféle piacot, milyen megoldást jelenthetett ez, hogyha ez az ellentmondás életben marad, hogyan lehet itt piaci verseny, hogyha az emberek kötelezően be kell, hogy lépjenek valamelyik nyugdíjpénztárba. Tehát ez ellentmond a piaci verseny alapelveinek. A fő probléma az volt ezzel kapcsolatban, hogy minden évben óriási lyukat ütött, 1,3-1,5 százalékos költségvetési lyukat az állam háztartásba. És a magyar adósságállomány éppen ezért emelkedett ilyen magasra. És ezt megoldottuk. Van most egy állami és egy önkéntes magánnyugdíjpénztári láb szabad piacgazdaságban, ahogyan ez kell. Ez egy önkéntes magánnyugdíjpénztári lábbá alakult. Aztán pedig, ami a számokat, illetve a költségvetést illeti, annyit szeretnék csak elmondani, két számot szeretnék említeni, mert ez valóban a tankönyvekkel egybevág. 2002-ben a választás évében a deficit 9%-os volt, a 2006-os választási évben Magyarországon 9,3% volt a deficit. 2010 volt az első olyan év, amikor ez a kormány képes volt kézbe venni az államháztartási hiányt. 2010-ben 4,2 volt a deficit, és tavaly 3% alatt, idén is 3% úgy, alatt lesz, úgy gondolom, és ez a megfelelő előremutató út. Köszönöm. Thank you very much for... Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy eljött szakbizottságunkba, Elnézést, egy nagyon nehéz itten ebben a teremben ülésezni, mert ahogy hallja, visszaverődik a suttogás, amit minden kitűnő lehet hallani. De köszönöm szépen a azoknak is, akik abba hagyták a beszélgetést. Most pedig rá kell térnünk a következő napi rendi pontunkra. Egy pár percet adunk, hogy akik ki akarnak menni a teremből, azok ezt megtehessék. Köszönöm szépen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 Okay, could everybody take their seat? Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Elég sok még a tennivalónk, és a rossz hír, hogy meg kell hallgatniuk az elnök bejelentéseit, közleményeit is, amiket elhalasztottunk. Tehát először is arról kell beszámolnom, hogy egy ECON delegáció járt Szingapurban és Hongkongban a múlt héten jó magam is Stolajan és Alin McCartney részvételével. A delegáció először Szingapúrban folytatott tanácskozásokat a pénzügyi gazdasági miniszterrel, a pénzügyi hatóságokkal és a Szingapúr tőzsde vezetőivel, valamint a befektetők egyesületével, Hongkongban pedig a pénzügyi szolgáltatások államtitkárával, az államkincstárral találkoztunk, a, az alkotmánybírósággal, a hongkongi tőstével és tőstebizottsággal, és a bankszövetséggel, az értékpapírszövetséggel és az Európai Uniós tájékoztatási programmal. Itt is eh, pénzügyi jogszabályokról tárgyaltunk, az euróválság volt egy nagy téma, valamint a növekedés, foglalkoztatás. Számos egyéb kérdést is eh, megvizsgáltunk, eh, mint a tőzsdén kívüli értékpapírok, a piaci visszaélés, pénzügyi tranzakcióadó, és mint említettem, az államadóság kérdésekről is volt szó és elég sok érdekes, hasznos ötletet is kaptunk. De szeretném emlékeztetni önöket, hogy a 2012-es ütemtervünk, naptárunk módosult, mert van egy költségvetési módosítás, tehát nem tarthatunk kedden és szerdán üléseket, ahogy ezt ezen a héten tesszük, hanem hétfőn is kedden kell tartani, vagy pedig szerdán és és csütörtökön. Tehát az egyik ülésünket át kell tenni másnapra. A nagy munkateher miatt a bizottság koordinátorai úgy döntöttek óvatosság intézkedésként, hogy tájékoztatjuk a vezetőséget arról, hogy rendkívül ülésekre is lesz szükség. Négy alkalommal, és a szakbizottsági weboldalon lesznek fent ezek az információk a koordinátorok számára. Ez most még nem, ez az ITER adatbázisból jön, amit a szakbizottsági titkárságok használnak, Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt most már majd meg fogják találni, és ez mindenképpen hasznos lesz. Amit látnak azok, hogy a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevők nevei, a módosító behanyújtási határidők és a tervezett plenáris ülések, ez mindenki számára a weboldalon hozzáférhető, tehát most már talán nem fogják állandóan kérdezni a titkárságot, a, az árnyék jelentéstevőket és jelentéstevőket, hogy mit, mikor, hogyan kell csinálni. Délután pedig 3.30-kor fogunk kezdeni, nem 3-kor és a pénzügyi tranzakciós adóról lesz szó, vagy nem így lesz? Jó. Tehát ezek voltak a bejelentések tehát akkor most szerintem ki kéne próbálni a szavazókártyákat, kérem mindenki tegye be a kártyáját, és végezzünk egy próbaszavazást. Akkor egy próbaszavazást, ha kérhetek. Okay, the, the test vote's open. Megnyitom a próbaszavazást, nyomják meg a megfelelő gombot. két néppártival több van, sőt hárommal több a néppárti szavazat. Még mindig egyel több, most már rendben van. 44 ö, ö, kártya van betéve, de csak 43-an nyomták meg a gombot. Most vagy valaki nem nyomott gombot, vagy rossz a gép. 44, most 44, 44 minden szavazógép működik, köszönöm és 35-en örülnek. Akkor most kezdjük a Astrid Lulingnak a jelentés tervezetével az energia ö, ö, kérdéssel. Tehát K kompromisszum elutasítása hogyha ezt elfogadjuk, akkor ezzel tulajdonképpen vége is az egésznek. Nagyon vonzónak tűnik. Tehát mellette, ellene, elutasítva. K kompromisszum egy részben, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 108-as következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva 112-es, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, elutasítva, Tran 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, elutasítva. 20 voltak mellette, 24-en ellene. 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri hetes es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, e, NV 60-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 118-as nem kell, 119-es mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizni kell, 119-es. Lezárom, tehát 24-en mellette, 17-en ellene elfogadtuk, 9-es ittre mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük mert itt a tartózkodásokkal nem tudom. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk 23-an mellette, 120-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, NV 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük. Elég nehéz itt megmondani. Mindenki szavazott. Tulajdonképpen elfogadtuk 23 mellette, 21 ellenében. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 122-es, nem szavazunk. 123-as, mellette, ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Még négyen kellene, hogy szavazzanak, szavaztak. Köszönöm és akkor 21 mellette, 21 ellene, tehát elutasítva. 125-ös, 6-os, 11-es mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell. Huszonegy-huszonegy, tehát ez is elvetésre került. Kompromisszum, elkompromisszum mellette, ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Astrid, tisztelt elnök asszony, én azt szerettem volna valamit mondani az elkompromisszummal kapcsolatban. Nyilván tudja, hogy én amellett voltam, hogy az arányosságot vegyük ki, aztán ezt végül is elvetették. Egészen ma délelőttig volt egy elkompromisszum, amelyik azt javasolta, hogy 2028 legyen az arányosság bevezetésének időpontja. Ezt aztán éjszaka 2025-re cserélték. Én kérem a kollégáktól, hogy ellene szavazzanak az új kompromisszumnak, és úgy szavazzanak, ahogy a 128-129-es módosítók Filip eh, úrnak és a Vanna Plamtasszonynak a javaslatai a 2029-et irányozzák elő. Rendben, megnyitom a szavazást. Hallották, hogy mit mondott a jelentéstevő. Még négyen kellene, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 24-20 ellenében. Akkor most a 130-as következik, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Kicsit nehéz ezt így látni. 130-asról van szó. Mindenki szavazott. Elutasítva 10 mellette, 22 ellene, akkor most 131-es mellette. Jaj, elnézést, 132-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. NV18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, MV19 mellette ellene tartózkodás, ezt akkor ellenőrizzük. Még ketten 23-21 jelenében elfogadtuk, 134-es mellette ellene tartózkodás elnézést, ezt is ellenőrizni kell, 134-est ellenőrizzük. Ugyanúgy szavaztak. Elutasítva, 21 ellene. 21 mellette, 21 ellene, ittre 12-es mellette. Ja, ez ugyanaz, akkor ez is, akkor 135-ös mellette, 135 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. en kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. en kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell. N kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom. 23 mellette, 21 ellene, tehát elfogadtuk. Itre 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ez megint ugyanaz? Nem. Akkor 147 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, ugyanaz 149-es mellette ellene tartózkodás, tartózkodás, szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 23 mellette, 21 ellene, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 105-ös mellette ellene, 12 mellette ellene elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 156-os mellette ellene tartózkodás 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 158-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, azért ellenőrizzük, hogyha akarják. 160-as mellette ellene tartózkodás eh, elfogadva 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 162-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 163-asról nem kell szavazni, P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 167-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. 23-an mellette, 21-en ellene elfogadtuk. 172 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tran 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 173 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 174 ellenőrizni akarják a 173-at? Még egy szavazás hiányzik, lezárom a szavazást. 25-en ellene, 18-an mellette elutasítva, 174-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 176-os mellette ellene tartózkodás eh, elutasítva, nem tud nem befolyásolni. E kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, S, S, kompromisszum, S kompromisszum. Rendben? Ittre 20-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük. még egy eh, lezárjuk. Valójában ezt elfogadtuk 23-21 ellenében. 144 mellette ellene tartózkodás, tehát 184-eset ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Még jó, hogy be ellenőriztük. ITRE 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás, ITRE 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 185-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 186 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 187-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 188 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 189 e, e, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 190-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 191-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva, ITRE 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri 9 mellette ellene tartózkodás Szerintem ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük az Agri 9-et. Még kettő ketten. Kérem, hogy nyomják meg a gombot, ha szavaznak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 27-en mellette, 26-an ellene. T kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Egy kicsit későn szavaz a néppárt, de 195 mellett ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtók 196 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 197 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 198 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 199 mellette ellene tartózkodás tartóz... ellenőrizzük a 199-eset, kérem. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 29 nem, 15 igen mellett. Ittre 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 200 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Itre 26 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tran 15 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 16 Tran mellette ellene tartózkodás elutasítottuk hú kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most tovább lépünk, hová is, Itre 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 204 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, étre 13 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 205 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 206 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 207 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Itre 31 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Itre 32 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Itre 33 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 208 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A kompromisszum mellette. Nem, elnézést, javítja magát az elnök. 23 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 22-est. Mindenki leadta a szavazatát, még ketten nem. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23-19 arányban. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tran 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Envi 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es mellette ellene tartózkodás azt gondolom, hogy elutasítottuk, hogyha kérik, akkor ellenőrizzük, ellenőrizzük. Tehát a négyest ellenőrizzük a jelentéstevő részéről. Mindenki szavazott, elutasítottuk 19-24 arányban. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28, erről nem szavazunk. Tran 3 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Envi 4 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A budget 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizni kérik a költségvetési egyest, akkor ellenőrizzük. mindenki szavazott, le, lezárom. Most elutasítottuk nagyon nagy arányban. Valaki közben rájöhetett, hogy nem jól szavazott. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette. Melyiket ellenőrizzük? A 32-es jó, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, 27 igen, 16 nem Hát, jobb, hogyha ellenőrizzük, még kiderülhet, hogy rosszul gondoltam. 34 mellette ellene. Nos, nehezen követhető a kézfeltartás. Ellenőrizzük elektronikusan 34. Tehát a 34-esről szavazunk. Mindenki szavazott, elfogadtuk 21-20 arányban. Szoros volt. Agri 1 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Envi 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es a szocialisták és a néppárt részéről emelkedtek a hüvelykújak a hatosra, akkor ellenőrizzük a hatost. Valószínű, hogy módosult, de nem. Elutasítottuk 21-22 egy, e, egy különbséggel. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 7-es mellette ellene tartózkodás. Nos, azt hiszem, hogy az egyik frakció hiányzott, ellenőrizzük, tehát a 7, illetve 43-as az, amiről szavazunk. Ezek ugyanazok. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 44-es néppárt. Akkor szavazzunk újból a 44-esről, mert nem jól emelkedtek a kezek, tehát 44 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 46 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. NV6 mellette ellene tartózkodás szoros az eredmény, ellenőrizzük akkor elektronikusan NV6-os. Lezárom a szavazást. 24 igen, 20 nem, elfogadtuk. Ittre egy mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 50 mellette ellene, ellenőrizzük az 50-est. Mindenki szavazott? 22-22 arányban, ezt elutasítottuk. Envi 7 Jean-Paul, tessék, elnök asszony úgy látom, hogy a néppárti frakció itt eltérő álláspontokat eh, képviselt, és eh, nem meglepő módon állapítom ezt meg kellő számban. Volt itt néppárti eh, képviselő, aki a a jövőben szavazhat majd erről. We had 44 cards plugged in and 44 kártyát csatlakoztattak, illetve helyeztek be, és ennyien szavaztak. Elnézést, elnök asszony, hogy közbeszóltam. Semmi gond. Úgy látszik, hogy zavar jelentkezett a vonalban. Elnök, itt megjelenik a csatlakoztatott kártyáknak a száma, illetve a szavazóknak a száma, tehát eh, elvesztettem a fonalat, azt hiszem, hogy a 27-esnél tartottunk. Várjunk egy kicsit. Ez az, ami most az előbb okafogyottá vált, a, ami elbukott, tehát 50-es okafogyott, 22-22 arányban, és az NV7-es következik mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Kompromisszum, C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, úgy gondolom, a D kompromisszumot, mert nem, eh, nem hangú az eredmény. Mindenki szavazott 22-22, hát ez is oka fogyott élet. Elutasítottuk. Tehát következik az 57-es. 57-esről szavazunk, mellette 57-es, mert a kompromisszum nem ment át, tehát Bernard Lang 57-ese mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette ellene. Hang on várjunk egy kicsit. Akkor következik a 62-es mellette, tehát 62 mellette, ellenem tartózkodás, elfogadtuk e kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68. 68-as mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 69 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellette, nem, ez okafogyottá vált. 71 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 73-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk ellenőrizzük elektronikusan a 73-ast. Everybody's voted. Mindenki szavazott? 23 igen, 21 nem mellett. Ezt elfogadtuk, elnézést kérek. Tehát Tron 6 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 85 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. NV12 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, mivel kompromisszumról van szó. Még egy valakinek kell szavazni, Most mindenki szavazott, elfogadtuk 23 igen, 21 nem mellett. 88-as mellette ellene tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de hogyha kérik, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 88-ast. Még három szavazatot várunk. Hogyha akarnak szavazni, most tegyék meg, lezárom. Még ketten maradtak, még egy, köszönöm. 24 igen, 20 nem mellett elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Agri 2-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. NV13 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. I kompromisszum mellette I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 3 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 95 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Furcsa jelzések érkeznek, ellenőrizzük a 95-öst. Hát nagyon jó ez. Astrid követi a helyzet alakulását, még három szavazat, még egy lezárom a szavazást. Valaki nem nyomta meg a gombot, köszönöm. 22-22 arányban, tehát nagyon jó, hogy megnyomta, mert ez akkor elbukott. Agri 4 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. J kompromisszum mellette Elnézést, mondja az elnök. Nagyon szeretném a kompromisszumokat elfogadtatni. 96 mellette ellennel tartózkodás elutasítottuk. J kompromisszum eh, mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 103 mellett ellenem tartózkodás elutasítottuk, 104 mellett ellenem tartózkodás elutasítottuk, 105 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, illetve elutasítottuk, elnézést, 106 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. A végszavazás előtt ellenőrizzük, hogy nem hagytunk ki, el ki bármilyen pontot, hogy kompromisszumot, ami nem vált magától okafogyottá. Csak volt egy ilyen bizonytalan érzésem. Tehát akkor a módosított szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. tehát a módosított szöveg egészéről szavazunk. Rendben, lezárom a szavazást. 22 igen, 26 nem, 16 tartózkodás mellett. Most pedig a jogalkotási állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Még egy szavazatot várunk. Még egyet egyértelműen. Lezárom a szavazást. Valaki nem nyomta meg a gombot, köszönöm. Tehát 22 igen, 6 nem, 16 tartózkodás. Ismét csak. Köszönöm szépen. Gratulálunk Astridnak.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 Against? Abstentions? Uh, that was a little bit phased in the voting. Can we check 30? Ellenőrizzük a 30-ast, mert furcsa sorrendben emelkedtek a kezek. Őt nem láttam. Biztos vagyok benne, hogy ez így, ez így van. Tehát 42 igen, az igen szavazatoknak csak a, a, a fele, mint egy a nemnél emelkedett, tehát 31-es a következő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez ole módosítója egy hangú az eredmény, 32 E, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 34 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 35 mellett e, ellene tartózkodás elfogadtuk, 36 mellett ellene tartózkodás, 37 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 38 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es szóbeli módosítóban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a módosított szöveg egészéről. Még három szavazatot várunk. 42-t, 43 igen, ellenszavazat hiány tartózkodás sem volt. Akkor most az állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Még hat szavazat hiányzik. Hat szavazatot várunk. Siessenek, valaki nem nyomja a gombot. 38-an szavaztak, lezárom a szavazást, most már 39-en, de lezárom, lezártam, és megvan az eredmény, 38 igen, egy tartózkodás és ellenszavazat nélkül ment át, úgyhogy gratulálok az előadónak, köszönöm. Most pedig akkor rátérünk Elena Baszeszkó véleménytervezetére azt hiszem, hogy Oli szeretne először is egy magyarázatot adni. Nem, én csak összetett szerettem volna mondani a jelentés eh, tevőleg, aki eh, nagyon sok munkát végzett ezzel, és nagyon sok módosítót eh, nyújtottak be. Az én frakcióm a 20-as módosítónál tartózkodott, mert konzultáltunk a jogi bizottsággal, és úgy döntöttük, hogy több időt szeretnénk, hogy megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy a bizottság ugye először azt mondta, hogy itt lehet csúszás, és egy napot kaptunk, és én szerintem az a véleményem, hogy a on due delay az gyakorlatilag azt jelenti, hogy azonnal, és e, ezért mi inkább a tartózkodást választottuk, amíg további megoldás vagy tájékoztatást kapunk. Tehát köszönöm még egyszer a jelentés készítő munkát. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most folytatjuk. Kettes módosító mellette esetleg lehetne blogban szavazni. Akkor 2-től 14-esig blogban, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a blokkot. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, blokkban 15-től 19-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, azok nyelvi dolgok. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A preambulumokat lehet blogban, akkor blogban mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. És akkor elektronikusan az egész szövegről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Ne menjenek el, hanem szavazzanak. Nem lehet a kártyát csak úgy kivenni. Lezárom a szavazást, még mielőtt mindenki eltűnik. 34-en mellette ellenszavazat nincs. Köszönöm szépen.